Good afternoon, ladies and gentlemen. Napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves kollégák, a nemzeti parlamentektől, nemzeti kormányzatoktól mindannyiukat szeretném ezen az igen gondolatébresztő ülésen eh, két év nekifutás kellett az üléshez. Az első próbálkozásnál a nemzeti parlamentek részéről nem volt válasz eh, az állandó képviselők révén, úgyhogy most nagyon jól állunk, örülünk, hogy itt vannak a 11 nemzeti parlament képviselője és kamarának képviselője van itt, négy szakbizottsági elnök, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Svédország, Finnország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Németország és Belgium. Mindannyiukat szívből üdvözlöm. Az észt kolléga mm, hirtelen le kellett, hogy mondja, a kormányválság miatt a lengyel kollega megbetegedett, egyébként még több tagállam képviseltette volna magát, de nagyon örülünk arra, hogy Írország, Ciprus, Málta, Hollandia és Szlovénia állandó képviselete e, itt van, őket is szívből üdvözöljük. A nemzeti parlamentekkel való eszmecsere nagyon fontos. A szakbizottságunk a, az EU költségvetésének 80%-áért felel a közös irányítás keretében, és ezért sok mindent tudunk mondani önöknek, de hát szeretnénk meghallgatni önöket is. De szeretnénk, hogyha a nemzeti parlamenteknek, kormányoknak elmondanák a mi üzenetünket is. Köszönöm szépen, és az Európai Számvevőszék nevében Lazar úrat is üdvözlöm, aki Lazaroli urat, aki a a hibaarányok és egyéb költségvetési sor és cím legbeavatottabb szakértője. Az előadókat is üdvözlöm, akik a 2015-ös évi mentesítéseket szerezték. Celler kollega Németországból, Omazsé kollega. Szeretném elmondani hogy az a kérdés, hogy a forrásokat hogyan használják fel, alapvetően fontos. Tehát nem olyasmi, amit csak kipipálunk um, a nemzeti, sok nemzeti parlamenthez hasonlóan, ahonnan önök is jönnek, nem, a források felhasználását nem fogadjuk el változatlanul, és nem mondjuk azt, hogy minket nem érdekel. Nem, mi azt akarjuk, hogy tanuljunk folyamatosan ezekből az évekből, és akkor talán látjuk, hogy hogyan lehetne jobban teljesítenünk. Úgyhogy a a mez, művele urat, a mezőgazdaság és regionál, főigazgatóságról, Mártin urat a, a mezőgazdaságtól és Kráf urat a költségvetési főigazgatóságból köszöntöm, örülök, hogy itt vannak, Tulajdonképpen el is, ennyi elég is a bevezetőből. Szeretném az előadónkat kérni, hogy a 2015-ös költségvetésével kapcsolatban mondja el a bevezetőjét. Szeretném jelezni, hogy a hozzászólási kártyák, ha kérnek, akkor a kék kártyával tehetik meg. Ezen kell jelentkezniük, ezzel tudom megadni önöknek a szót. Az előadónak adom meg először is a szót, Celler úrnak. Nem, elnök asszony, tisztelt vendégek, kollégák, tisztelt Lazaroli úr, tisztelt nemzeti parlamentbeli és kormány részéről érkezett kollégák. Számomra is nagyon fontos, hogy köszönetet mondjak azért, hogy ellátogattak ide, mert úgy vélem, hogy az együttműködés az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők között, illetve a regionális parlamenti képviselők között hiszen nagyon erőteljesen támogatjuk a regionális politikát is, egyre fontosabbá válik, amikor arról van szó, hogy közösen fogalmazzunk meg célokat, ugyanakkor, hogy hozzájáruljunk ezen célok eléréséhez is. Jelenleg egy nagyon fontos időszakban vagyunk itt az Európai Unióban, hogyha csupán a pénzügyi témákat tekintjük, itt nem csupán a 2015-ös költségvetés mentesítésről van szó, a 2015-ös év ugyanis egy különleges év volt, az új támogatási időszak második éve, ez az egyik dolog, de másrésztről ez az első év, amikor is a jelenlegi bizottság teljes felelősségébe tartozik ez az év. 2014-ben még nem ez volt a helyzet. A költségvetési mentesítés be van ágyazva a félidős értékelés munkáiba a többéves pénzügyi keretről, illetve a 2017-es költségvetés elkészítéséről folyó munkálatokba. És ugye itt van a többéves pénzügyi keret, kérdés, hogy hogyan, milyen legyen a támogatási eszközök sorsa a jövőben az EU-n belül. Az Európai Unió nagy részből a tagállamok hozzájárulásaiból táplálja a költségvetését, amelyek ugye a költségvetésükből állítják elő ezeket a forrásokat, mely forrásokat az adófizetők fizetik be a tagállami kasszákba. Ugye a beszedés a kormányok feladata, akár nemzeti, akár regionális szinten, és ez a nemzeti, illetve a regionális költségvetések ugye abban van beágyazva. Hogy egy híres német biztos idézek, itt mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk. Az európai költségvetés 80%-a, hogyha elfogadásra kerül, a tagállamokhoz kerül majd vissza, ott hagyják végre az agrárpolitika, a kutatási keretprogram, keretében, valamint a kohéziós politikai és a strukturális alapok keretei között. Hogy a költségvetés rendelet értelmében helyesen használják fel a forrásokat, ehhez a saját szabályainkat kell tiszteletben tartani, de épp olyan fontos, sőt egyre fontosabb az is, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket itt közösen meghatároztunk az EU-n belül azon forrásokkal, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Aztán van még itt egy további vita. Egyre többször halljuk, hogy a célok elérését megnehezíti egy több rétegű bürokrácia akár. Vannak az európai szintű, a nemzeti szintű szabályok, és ott, ahol a region, régiók erőteljes pozíciót foglalnak el, ott akár a regionális igazgatás jogszabályai is megjelennek harmadik szintként. Ezek mind a végrehajtási folyamatban vannak beágyazva, és nehézségeket teremtenek, nagyon sok feladatot okoznak, és a kapacitások gyakran nem elégségesek ezen feladatok ellátására. Azok pedig, akik ellenőrzést akarnak gyakorolni, és ez a mi szakbizottságunk fő feladata. Nos, mi arra vagyunk utalva, amit a tagállamok szolgáltatnak nekünk, ugye akár értékelésekről, adatokról, akár felismerésekről van szó, az Európai Számvevőszék ilyen irányú lehetőségei azért korlátozottak. Ez arra kényszerít minket, hogy megerősített együttműködést folytassunk, sokkal inkább, mint ahogyan a múltban ez fennállt. Azt hiszem, hogy az ügyünk közös, és ennek együttműködésünk révén is kifejezésre kell jutnia, akár regionális szinten, akár nemzeti parlamentekben együtt velünk, európai parlamenti képviselőkkel. Nagyon örülök a vitának, a három panelen belül, hogy milyen felismerések születtek, hogyan néz ki az önök szemszögéből ez az ügy. Azt hiszem, hogy ez nem csupán a 2015-ös költségvetési év értékelési szempontjából fontos, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan alakítjuk az európai stratégiákat, terveket, és az európai költségvetés forrásait, amely ugye általában újra a tagállamok rendelkezésre bocsájtódik. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel indítsuk meg az első felszólaló beszámolójával a vitát Lazarus úr, az Európai Számú Veszik részéről kapszoltási. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Mr. Zeller, 2015 Discharge Rapporteur,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 szintén is tárgyalhatunk. Mivel ez az első ülés, a három ülésből, és mindegyik ülésen hozzá fogok szólni, azzal kezdeném, hogy nagyon röviden bemutatnám az Európai Számvevőszéket. Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső független auditora és pénzügyi felügyelője költségvetési kérdésekben nem döntünk, hanem szeretnénk, hogy a tanácsainkkal és javaslatainkkal segítjük a tanácsot és a parlamentet, hogy az ellenőrzési feladataikat el tudják végezni a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Eh, fontosak az éves jelentések, illetve fontos, hogy az Európai Unió különböző számláinak a, és a különböző tranzakcióknak a eh, szabályossága eh, jogi szempontból való megfelelősége biztosított legyen. Ez fontos az uniónak a pénzügyi működése szempontjából. Ez az első ülés sorozat, ez egy új együttműködési formát valósít meg. Az én tájékoztatom vissza fog tekinteni a múltra is, és a hosszú távú célkitűzéseket is vázolni fogom röviden. ebben az időszakban fontos, hogy hatékonyabb, kevesebb administratív terhet jelentsenek a különböző pénzeknek az elköltésé. A 2016-os költséget 140 milliárd euróra tervezték, és ez egy 7 éves, több éves keretprogramnak a része 2014-től 2020-ig terjed ez az időszak. Különböző kiadási területek vannak a több éves költségvetési kereten belül. A tagállamok jelentős mértékben részt vesznek a az unió költségvetésének alakítása. Egyrészt a tagállamok szedik be az Európai Unió költségvetési forrásait. Az éves jelentés készül erről, és aztán egy rendkívüli speciális jelentés kerül kiadásra. Idén és készítettünk egy jelentést az Unió belüli hozzáadott értékadó csalásokkal kapcsolatban, illetve a tagállami hatóságok választják ki, hogy milyen projektekre kívánják fordítani a költségvetéseket, és milyen programokat valósítanak meg a munkanélküliség leküzdése érdekében különböző finanszírozási igényeket nyújtanak be a különböző vállalatok is a különböző alapokon keresztül. Már a, alapvetően a bizottság a felelős a szerződés értelmében, az, az ár, szerződés egyben azt is kimondja, hogy a fejezeteket a tagállamokkal együttműködve kell végrehajtani, mégpedig új módon, hogy az hatékony, tényleges és gazdaságos legyen, és az értéket, értékért, a pénzért értéket is kapjunk, illetve legyen hozzáadott érték. Egyre közelebb kerülünk ehhez a célhoz auditori véleményünk arra is kiterjedt, hogy hogyan lehet a kiadásokat a lehető legjobb módon ellenőrizni és kézben tartani. a következőképpen lehetne a dolgokat legjobban összefoglalni. A kiadások ellenőrzésre, dokumentálásra kerülnek és átláthatóak, az uniós szabályok világosak és egyszerűek, és az a céljuk, hogy a kívánt eredményt elérjék, és elkerüljük a felesleges bürokráciát a független ö, auditor vagy számvevő ellenőrzi a kiadásokat, és ez lehetővé teszi az európai számvevők ö, számára, hogy már az ellenőrzés korai szakában felhívják a figyelmet, ha problémát találnak. Ö, és az is feladatunk, hogy megnézzük, hogy mindezek a feltételek teljesülnek-e. A beli fejleményeket, például a mezőgazdaságban a zöldítést vizsgáltuk, vizsgáltuk az egyszeri kifizetést, illetve azt is, hogy milyen hibaráták tapasztalhatók az egyes területeken és véleményt készítettünk, auditori jelentést ezen folyamatokról. A parlament ellenőrzi ezeket, és a végleges felelősség a parlamentre hárul, hogy a költségvetés megvalósulását ellenőrizze. Ebben tekintetben a parlament nagyon fontos szerepet játszik azért is, mert plenáris ülésen kerül aztán megszavazásra a mentesítés. Egy jelentős része, kb. 80%-át a, ugyanakkor a nemzet a nemzetállamok hatóságain keresztül kerül elköltésre, és ezek a hatóságok felelősek. Az ECOFIN adja meg a mentesítést. A regionális és nemzeti parlamenteknek kettő szerepük van ebben a folyamatban. Egyrészt ellenőrzik a kormányokkal együtt kell működniük, illetve a társfinanszírozási kérdéseket ők felügyelik a kohézió keretén belül, illetve mezőgazdasági kiadásokat kollégáimmal együtt, a számövőszékkel segítünk a nemzeti parlamenteknek, hogy ezt a feladatot el, megfelelően el tudják látni. Én, hogy már említettem, a az Európai Unió számláit, kiadásait vizsgáljuk és ellenőrizzük az elért kohéziós projektek hatásánál is fontos, hogy a megfelelő értéket megkapjuk az elköltött pénzekért, és általános képet kapjunk az unió kiadásairól. Köszönöm. vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A mezőgazdasági bizottságból egyből meg is adom a szót Művele doktor úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt előadó, kedves Lazar úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Lazar úr elmondott. Én magam is nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy eszmét cserélhetünk. És minden érintett szint, az EU költségvetésben érintett szint, most egy ilyen izgalmas lehetőség keretében meg elmondhatja el egymásnak, hogy hol látják a problémákat, hol lehet a megoldásokat is megtalálni, ahogy Celler úr is mondta. A, az, ahogy megpróbáljuk a megoldást megtalálni, valószínűleg eh, a megoldást magát is megtalálja és befolyásolja. Nézzük akkor most az előadásomat. A bizalom és ellenőrzés szavát gyakran egy eh, lélegzetvételre mondjuk ki. A mindig szokták mondani, hogy a bizalom az jó, de jobb az ellenőrzés. A bizalom az azt jelenti, hogy az egyik fél hajlandó a másik fél lépéseire támogat, támaszkodni, és ezért nem ellenőrzi a másik lépéseit. Nyilvánvalóan megvan a kockázata annak, hogy ha a másik fél nem a várthoz képest nem, a várt, a várthoz képest nem megfelelően jár el. Az ellenőrzés tehát a bizalomnak az alapja. De akkor kérdés, hogy mennyi ellenőrzést kell a bizalom kiépüléséhez, és mekkora bizalom kell, amit eh, szeretnénk. Ezeket a kérdéseket a kap és a közös irányítás eh, szempontjából fogom megvizsgálni, és természetesen a főigazgató szempontjából, egy olyan olyanéból, aki az EU költségvetés jelentős részét irányítja. A hatékonyság mértéke a nemzeti kap irányítás és ellenőrzés terén bizonyos mértékben a a számvevőszék és a bizottság által meghatározott hibaaránytól függ. A 2015-ös mezőgazdasági hibaarány 2,9 némivel a materialitás fölött van, ami azt jelenti, hogy a kapkiadásnak 97%-ában biztosnak kell lenni. Az egyes pillér hibaaránya, tehát a piaci kiadások 2,2, százalék, ez szinte a materialitás szintjén van, még a kettes pillér szám, ö, ö, számadata 3,2 százalék, ami azt mutatja, hogy még lényeges javításokra van szükség. Akkor, amikor a, az egyes kiadásokra fizetünk, akkor sokkal több rétű a kép. Nézzük meg a mezőgazdasági főigazgatóság 2015-ös kettes pillérhez tartozó fejlődés jelentését tartalékolásokat 24 kifizető ügynökségnél találtak, az 50, mert ők az 52% fölött voltak, és nem volt elég enyhítő körülmény. Ez azt is jelenti, hogy 48 kifizető ügynökség vagy a materialitás alatt voltak, vagy nem volt szükségük a tartalékolásra. Ezek az értékelések csak az igen széles ellenőrzési tevékenység és más ellenőrzési források, bíróság, tagállami tanúsítási testületek anyagára támaszkodva volt megfog, elvégezhető. A pénzügyi jogszabályoknak megfelelő tartalmas értékelés tehát egy kritikus mértékű és léptékű ellenőrzés nélkül nem valósítható meg. Az ellenőr, a kifizető hatóságok által benyújtott ellenőrzési adatok olyan értelemben tekinthetők megbízhatónak, hogy nincs semmi okunk arra, hogy feltételezzük, hogy a tagállamok helytelen vagy manipulált információt adnának be. Amit azonban tudunk az az, hogy a mögöttes ellenőrzések, amelyeket a kifizető hatóságok végeznek, több esetben nem tárják fel az összes hibát, szabálytalanságot, amely, amely a, amely, amelyet elkövetnek. Az éves jelentett hibaarány ezért a tagállamok felfelé adott ellenőrzési adataiból származik. Minél több tanúsítóintézmény szállít szilárd alapú információt, annál inkább lesz a bizottságnak lehetősége arra, hogy a véleményeket a saját ellenőrzési munkájában felhasználja. Csak hangsúlyozni tudom, hogy ugyanaz az érdekünk, mint a számvevőszéké, mi is minél hamarabb el akarunk jutni az egységes audit megközelítéshez. Az auditálás, tehát az ellenőrzés és tulajdonképpen bizonyos nyomás alatt a kifizető ügynökségek is gyakran szembesülnek azzal a váddal, hogy túlzott adminisztratív terhet rónak a felhasználókra a kapintézkedéseket, ezért aktualizálni kéne. Ha megnézzük a kritikát, akkor látjuk azt is, hogy két jelenségre irányulnak. Először az intézkedések komplexitását kritizálják a kap igen erős célorientált részeire, és különösen a második pillére. Másodszorban pedig túl nehéz és súlyos a polgári, a civil ellenőrzés és büntetési szint, és sokan gondolják úgy, hogy a kifizetéseket túl sok szinten ellenőrzik. Nos, igazi dilemma előtt állunk ezek tükrében hogy lehet enyhíteni az administratív terheket, a, az auditokat, ellenőrzéseket, de az alacsony hiba arányt és hatékony kap végrehajtást biztosítani a tagállamok szintjén. Ezeket a kérdéseket nem szabad elfelejteni, de ennek tükrében hadd illusztráljam négy tényezővel, amelyek a, elindítják az ellenőrzést és auditot. Először is elfogadott dolog, hogy az ellenőrzések komplexitása tükrözi az ellenőrzendő intézkedések komplexitását. Ez azt jelenti, hogy az audit és ellenőrzési terhek csökkentéséhez a kap komplexitását is csökkenteni kell, más szóval egyszerűsítésre van szükség. Hogan biztos ezt az utat járja a mandátuma megkezdése óta. Rengeteg egyszerűsítési változtatást valósít vezetett be a bizottsági szabályozás szintjén. Modernizálni kívánja a kapot az alapvető törvényi szinten is, mind a jelenlegi csomag, mind az elkövetkező pénzügyi időszak keretében. A tapasztalat azt mondja, hogy a jogalkotási és a politikai döntéshozatali folyamat nem szükségszerűen elsősorban az egyszerűsítésekre összpontosít. Nézzük azonban meg azt is másodszorban, hogy a megfelelés milyen szintű. Jelenleg ugye az elvárt 98%-os. Kétség kívül az ilyen léptékű megfelelés igen erős ösztönző lehet az, a komoly ellenőrzékhez, ellenőrzésekhez és átfogó auditokhoz. Különösen igaz ez a kettes pillérben, ahol viszonylag magas a hiba százalék. A jobb az, hogy a politikai ambíciókhoz jobban igazodó küszöbértékek legyenek, nos jelenleg nincs napi renden. A tulajdonképpen hiba arányt a bizottság korrekciós képességet tükrében kell megítélni, és a kérdéses szakpolitikák kapcsán a 2015-ös éves irányítási és teljesítmény jelentése a bizottságnak azt mutatja, hogy a zárás előtti kockázat nem olyan léptékű, hogy a jövőbeni pénzügyi korrekcióknak figyelembe kelljen venni a harmadsorban. Mechanisms at member state level, it is crucially Tagállami szinten ezen kívül a, eh, eh, kimondottan fontos, hogy ahol lehet modern technológiákat, számítástechnikai megoldásokat alkalmazzunk. Az integrált adminisztratív és ellenőrzési rendszer, az IEX, a számítástechnikai alapú azonosító rendszerével és a távérzékelés eh, és nem helyszíni ellenőrzési rendszerével, valamint az új geoterületi alkalmazás, amit a farmgazdák alkalmazhatnak, kiváló példája annak, hogy a modern technológia hogyan segítheti a helyszíni alkalmazásokat, és egyben hogyan tudja a területalapú kifizetések hibáit kézben tartani. Ugyanakkor a kap és a kapcsán az Ajax tapasztalatait mindenképpen fel kell használni, meg mindenféle információ számára, amit a gazda számára továbbítani kell, és a lehetőséget biztosítani arra, hogy a hibákat az ellenőrzés előtt korrigálhassa, mielőtt azok tehát még rögzülnének. A alapú ellenőrzés és audit a költséghaszon elvnek a tükröződése. A kockázatelemzés a helyszíni ellenőrzések tervezése kapcsán azt jelenti, hogy a kifizető hatóságok csökkenthetik 5%-ról 3%-ra, vagy még 1%-ra is a kifizetési um, hibaarányokat, akkor, hogyha jól működik a rendszer. Hat kifizető intézmény élt eddig ezzel a lehetőséggel. Más támogató rendszerek is benne vannak ebben, akkor, hogyha a tanúsító test, eh, testületek véleménye megfelelő módon alátámasztja azt, hogy a nemzeti ellenőrzési rendszerek megbízhatók. Így a DJ Agri abba a helyzetbe kerülhetne, hogy öm, átirányítsa ellenőrzési tevékenységét, és a kifizető, a legnagyobb kockázatú szabálytalan kifizetéseket tapasztaló kifiz ö, tranzakciókra irányítsa a figyelmét. Ezzel az ellenőrzés azt hiszem hatékonyabb lehet, és ugyanakkor célirányosabb is. Végül pedig szeretném elmondani röviden, melyek azok az előzetes reflexiók arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet 2020 után egyszerűsíteni a rendszert. Az eredmény koncepcióra összpontosító költségvetéssel a jövőben az előre meghatározott eredményeket nyomon tudjuk követni, és nem pedig azt, hogy a több milliónyi jogosultság között melyik a megfelelő. A működés az ex ante feltételek mentén ellenőrizhető, és a jelenlegi, a jövőbeni programmal az EU prioritásai mentén lehet az ellenőrzéseket végezni. Ilyen, ennek tükrében a kedvezményezeti szintet és a megfelelést karcsosítani lehet, és egyszerűen a tisztességes és kellő gondossággal eh, eh, indított folyamatokra lehet összpontosítani. Például eh, olyan területalapú fejlesztések, amelyek a mezőgazdasági szakterületen a fejlesztések fontos kiemelt részét képezik. Az ilyen teljesítmény alapú modelleknél az EU tanácsadó szerepe két területre korlátozódik. Az eredmények elérése és az ellenőrzés, a jogilag kötelező célkitűzések helyett a kedvezményezeti szinten a azt kellene végig gondolni, hogy a tagállami szinten vagy regionális szinten ne kellene, nem lenne jobb ezt a teljesítmény kategóriát és eredményeket ellenőrizni. A hatékonyság, a hatásosság és a, a tagállamok gazdasági programjának végrehajtásának ilyen jellegű ellenőrzése segíteni az egyszerűsített jogi keretek kialakulását is. Az eredmény és kevésbé megfelelés alapú ellenőrzés a 2020-as utáni időszakra, ha jól végezzük, csökkentheti az ellenőrzési terhet a kedvezményezett szintjén és a kifizető hatóságoknál is. De a teljesítmény alapú rendszernél is az egyszerűsítés lehetséges hatája megfelel majd a, a külső ellenőrzések biztosíték szintjével, amely a költségvetés ellenőrzés feladata a bizottság szintjén. Ez milyen lényeges mértékben javítaná a tagállamok bizalmi szintjét is. Köszönöm szépen. Ja, wir danken Ihnen. Köszönjük szépen, és folytatjuk is a következő Szelszország mezőgazdaság és környezetvédelmi minisztere, Schmidt úr, örülünk, hogy itt van, üdvözöljük Önt. A bizalom jó, az ellenőrzés még jobb, mondanám, és ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a vidékfejlesztés kapcsán Szászország egy 4,7%-os hiba arányt jelentett, és ezt 4%-kal növelte a brüsszeli ellenőrzés, tehát jó a bizalom, de az ellenőrzés még jobb. Kérdés tehát, hogy mennyire megbízhatóak azok az adatok, amelyeket a tagállamok közölnek Brüsszellel, és ez a kérdés döntő jelentőségű, mert csak itt tudjuk elérni, hogy hagyatkozhassunk ezekre a számadatokra a single audit kapcsán is, és ez mindannyiunk örömére szolgálna. Önni a szó, tehát miniszter úr, üdvözöljük Önt. Köszönöm szépen, elnök asszony, Gressle asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tagállami parlamenti képviselők bizottság képviselői, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy megadták nekem azt a lehetőséget, hogy bemutassam itt a mezőgazdasági támogatásos a 2020 után témával kapcsolatos gondolatainkat. Az egyszerűsítés a mindenek előtt való szó. Ez már a korábbi reformnál sem volt másként. Nekünk némileg más a megközelítésünk. Korábban, hogy talán egy kicsit megnézzük a száz szabad államot, mi vagyunk, tehát az egyik új német szövetségi állam. Elhangzott már, hogy nagyon sokat profitálunk ebben az elmúlt 25 évben az EU támogatásokból. Ezen EU-s támogatás nélkül Szerszország szabad állam fejlődése az elmúlt két év során eltért szinten nem lett volna lehetőség, lehetséges. Tudjuk, hogy mennyire fontos Európa, és hogy mennyire erősen fejleszti azokat a régiókat Európa, amelyek a később csatlakozott tagállamokban találhatóak, és éppen ezért nagyon fontos számunkra olyan eljárásokat választani, amelyek aztán végrehajthatóak is a tagállamok részéről. Ez volt tehát a megközelítésünk. Itt kezdetben az a kérdés vetődött fel, hogyha minden reform előtt, ugye amikor mindenki egyszerűsítésről szónokol, Miért is olyan nehéz mindezt, a reformokat és az egyszerűsítést elérni? Azt hiszem, hogy ennek az egyik oka, hogy a rendszerben vannak ugyan részleges egyszerűsítések, de a rendszer vagy a rendeletek, amelyek egymással kommunikálnak, azok még további bonyodalmakat okozhatnak. Így tehát mi egy komplett javaslatot akartunk beterjeszteni a következő támogatási időszakra, és nem pedig részleges módosításokat javasoltunk. Nos, a tartalmi vitákat illetően, hogy mennyi jut a mezőgazdasági költségvetésbe, a beruházásba, a mezőgazdaságba, a környezetvédelembe, a regionális fejlesztésbe. Hát ezt illetően nagy viták vannak. Most a javaslatunkat leválasztottuk ettől a tartalmi vitától, és csak a közigazgatási részeket néztük meg. Tehát az, hogy hova, mennyi ö, rész arányba jussanak a támogatások, azt hiszem, hogy erről később kellene vitázni, és egy olyan megoldást kell találni, aminek az elfogadottsága lehető legnagyobb. Ahogyan már az előttem szól és említette, egy végrehajtható jogi keretre van szükség, hogy hatékonyan lehessen a forrásokat felhasználni. Röviden egy olyan keretre van szükségünk, amelyek végrehajthatóak a tagállamok által, és betarthatóak. Kétségen kívül el, hogy a csalást nagyon keményen kell szankcionálni, e felől semmiféle vita nincs. Ugyanakkor az eljási hibákat és a szándékos csalást el kell egymástól különíteni. És az is nagyon fontos számunkra, hogy Európa elfogadottságát, az Európával vetett bizalmat ebben az egyre kaotikusabb világban növeljük, illetve helyreállítsuk. Azt hiszem, hogy ez a törekvés valamennyünket egyesít. Ugye azt hiszem mindenki látja, hogy egyfajta szabályok dzsungelében tevékenykedünk, rengeteg szabályról van szó, amiket be kell tartani, 94-től ugye volt egy 80 oldalas rendelet, egy 80 oldalas program, négy rendelettel, és most a jelenlegi program esetében itt ezer oldalról van szó, és 24 EU rendeletről, és 60 iránymutatásról, és ez több mint 2000 oldalnyi szöveget jelent összességében. Azt hiszem, mert ez önmagában probléma, hogyha mindezt be akarjuk tartani, akkor ezen szabály, anyag esetében a hibákat már előre lehet látni, még akkor is, hogyha igencsak specializálódott közigazgatási szakemberek működnek. Végeredményben a kérelmezők nem tudják betartani ezeket a szabályokat, és így előre láthatóak a hibák a tagállamok, illetve a régiók szintjén. Ezért is örülök annak, hogy az előttem lévő, előttem szóló erről a célorientációról szólt. Nagyon fontos, hogy a támogatás célját érjük el, itt nem az a lényeg, hogy a projekt elé kihelyezett tábla méretei eltérnek a előírtól, nem hiszem, hogy ezeket az eseteket kell szankcionálni. Az ellenőrző rendszerről is szó esett már, létezik tehát egy ellenőrző rendszer, 12 intézmény kontrollál minket 100 nézőpontból, a legapróbb dolgokat is. Itt egy világos szabályozás kialakítására lenne szükség, hogy ki mely kontrollért felelős. Itt ugye egy hatalmas bürokratikus teher is rejtőzik emel, emögött. Például Baden-Württembergi számvevőszék a legutóbbi támogatási időszakban megállapította, hogy Baden-Württembergben 100 eurót kell költeni arra, hogy 300 euró támogatást kapjanak a szabályok betartásával a pénzok, és azt hiszem, hogy ez egy tarthatatlan helyzet. És 9000 eurót szántak például arra, hogy 23 eurónyi ö, hibás költést fel, de feltárjanak, ezt hát azt hiszem, hogy ö, itt hibás úton járunk. Száz példákat is hozhatok. Ugye 3400 eurós rosszul elköltött ö, pénz, aztán több mint 80 ezer eurónyi projekt pénztől folyt, fosztotta meg a kedvezményezetteket. Azt hiszem, hogy így elvétjük a célt és elbizonytalanodnak az érintettek, elfordulnak a pályázatoktól, nem nyújtanak már be kérelmeket támogatásra. Azt hiszem sokan gyűjtöttek hasonló tapasztalatokat, hogy nem mernek pályázni az érintettek. Tehát itt a legegyszerűbb mm, utat kell választani ezen célok elérésére, és a következő támogatási periódusban ennek változnia kell. Ugye itt a mi megközelítésünk a következő szlájdon lenne ez most megjelent, ez az ábra, tehát láthatják, hogy erőteljesen csökkent csökkenteni kell a jelenlegi fennálló szabályrendszert, a közigazgatást egyszerűsíteni kell, a szabályokat egyszerűsíteni kell, kevesebb központi kritériumot kell meghatározni, és hogyha már iránymutatást alkotunk, akkor az eljárást kell leírnunk, megkönnyítenünk, és nem jogi előírásnak kell ennek lennie. A kontrollt is optimalizálni kell, az előttem szól is megemlítette ezt, és itt természetesen a bizalom témája is nagyon jelentős, természetesen szükség van bizalomra, egy kontrollrendszerbe vetett bizalomra, de világosan auditálni kell ezeket az eljárásokat, és hogyha a hibákat állapítanak meg, ugye, akkor további ellenőrzésekre van szükség, és aztán a végén a szankciók sem maradhatnak el, ebben teljes mértékben egyetértünk. Aztán egy további példa, elnök asszony, Szelszország szabadállam 2,7%-os rend jelentett be, vagy szabálytalanságot, és 4,4%-ot állapított meg a bizottság. Ez valóban csalás, vagy eljárási hibákról van szó? és ezen esetekben elértük a támogatási célt. Tehát ezt a két esetet egymástól világosan meg kell különböztetni, el kell különíteni. Itt ugye a jogi keretet kellene egyszerűsíteni, csökkenteni, karcsúsítani, a célorientáltság a kult szó, ahogyan itt többször már elhangzott, egy egységes auditra, egy single auditra lenne szükség, világos hatáskör megosztással a következő EU-s támogatási időszakban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy fontos számunkra, hogy az ellenőrzéseknek fel kell tárniuk a csalás eseteit, ugyanolyan fontos számunkra, hogy a bizalom visszaállítása és a célorientáció a tagállamok szintjén újra visszaállítódjék a tagállamokban, ugyanis nem fordulhat elő ez a helyzet, Mi egyébként nagyon sok tagállamnak ö, írtunk, és bemutattuk a javaslatunkat, pozitív eredmények születtek ezen konzultáció kapcsán, de az nem lehetséges, hogy azok a kormányok, amelyek ö, a leg, amelyek a legerőteljesebben igénylik ezeket a támogatásokat, végül nem tudják ezeket használni, alkalmazni. Még egyszer köszönöm, és köszönöm, hogy eljöhettem ide. Elnök, köszönjük szépen, különösen az innovatív javaslatait, amelyekről azonnal vitázni is fogunk. A következő előadó a kormányvásság kapcsán, vagy okán nem tudott ide ellátogatni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 Eh, az nagyon fontos az állampolgároknak, és nekünk is fontos, hogy jobb kommunikáció legyen az állampolgárok és az európai intézmények között. Portugália esetében a javulás mindenek előtt az Európai Uniós alapok lehívásában valósul meg. Ez azt jelenti, hogy Portugália az egyik olyan tagállam, amelyik a legkevesebb eh, közvetlen eredményt kapja az alapokból, az egyes pillérből. Ugyanakkor bár minden az adott módszernek az alkalmazásától függ, Portugália kedvezményezett volt a mezőgazdaság mindenek előtt a különböző pénzügyi forrásokból, amiknek volt közvetlen vagy közvetett szerepe az innovációra, a marketingre, a termelésre és egyéb területekre is. Az az érzésünk, hogy a pénzügyi volumen az évek során nem tette ezek nélkül nem hozhatok volna olyannyira életképes ágazatot, mint amilyen végül is van. Tehát ezek a, az anyagi támogatások Portugália számára fontosak. Ugyanakkor persze voltak problémák a, az alapoknak a felhasználásával. Az egyik probléma, az a kommunikáció a tagállamok és a bizottság között, vagy azt mondhatnám inkább, hogy a rugalmasság hiánya, az egyes konkrét eh, esetekben. Például 2008-ban a tagállamok az egyes szabályokat nem tartották be, és itt voltak problémák az ellenőrzési rendszer is. És a kérdés, hogy hogyan lehet a feladatokat jobban végni, végezni az olyan területek, illetve az auditálási rendszerekhez. Nem túl fejlett, fejlettek az auditálási rendszerek, egyes esetekben nem kellően világosak a szabályok a pénzügyi hatóságok számára. 2015-ben a portugál kormány kapott egy megkeresést, 2010-11-ben kifizetett összegekkel kapcsolatban, hogy szabályossági problémák vettődtek föl, 3,6%-kal meghaladták az előirányzott szintet. Sokkal jobb együttműködésre van szükség a helyi hatóságok és a bizottság között azért, hogy az ilyen dolgok elkerülhetőek legyenek, és a lehető legjobban kerüljenek felhasználásra ezek az összegek. Az eredeti javaslaton kívül nagyon elméletiek sok esetben az előírások, és a Fontos, hogy a helyi hatóságok és a bizottság közösen együttműködve sokkal rugalmasabban alkalmazzák ezeket az előírásokat, szabályokat, hogyha nem vagyunk ellen rugalmasak, akkor visszaütnek ezek a szabályok, és éppen az ellenkező hatást érik el adott esetben. <clears throat> Például az élelmiszer minőségi szabályok, közösségi szabályok, a feldolgozott élelmiszerek esetében kellően rugalmasak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a sztenderdeknek megfeleljenek. És a Portugáliában meghozták az új rendelkezéseket, és ezek nem kellően rugalmasak, és ezért bizonyos hagyományos gasztronómiai termékek egyszerűen eltűntek, elvesztek Portugáliában a hagyományos termékek, amelyek teljesen egyediek, azok nagyon fontosak a portugál mezőgazdaság élelmiszeripar fenntartása részén. Körülbelül 200 ilyen speciális termék van. Sokkal szab, rugalmasabb bizottsági szabályokra lenne szükség. Hát az a Fontos, hogy konkrétan, célzottan foglalkozzunk a gazdálkodásnak a fejlesztésével, és a különböző realitásokat vegyük figyelembe, illetve a különböző gazdálkodási modelleket, amelyek Európában léteznek. Tehát mindenképpen adaptációra van szükség. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte... Köszönöm szépen szerettem volna én is a számokat elmondani. A, az IFA, az EFA Portugáliában a vidékfejlesztésnél 2015-re 3,3%-ot jelentettek, tehát e, ez az, ami jogtalanul, szabálytalanul kiadott szám, ez 10,9-re emelkedett. 2010-ben ugyanúgy 0,02%-at jelentettek, a bizottság pedig 4,07%-ot állapított meg. Igen, ugyan jobb ez a, a, az arány, de ha egyszerűsítésekről beszélünk, akkor azt is látni kell, hogy mit adtak eddig ezek a számok teljes mértékben Támogatom önöket az egyszerűsítés kevesebb ellenőrzés kapcsán, de jó lenne, hogyha az eddigi ellenőrzésekre támaszkodhatnánk. És ez valóban egy olyan dolog, amiről muszáj beszélni. E, mindaz, amit elmondott, információcsere és a helyi adminisztrációs részeknek a, a támogatása, az e, nyilvánvalóan nagyon fontos. Görögország képviselőjének, Balleruász úrnak adom meg a szót, és hadd mondjam el azt is, hogy nagyon igyekeztünk a görög adatokat megnézni, és valóban a vidékfejlesztésnél még nem úgy van, ahogy eddig láttuk, csak a bizottság 5,9%-ot mondott. Nagyon fontos lenne tudnunk fontos, pontosan, hogy mi, mi minden mi, mi mindenről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Nem akarok a részletekről beszélni. És nem szeretnék mindarról beszélni, amit, ami eddig elhangzott, de valóban van véleménykülönbség ahhoz képest, hogy a nemzeti intézmények mit mondanak, és mit eh, mondanak, mit mond Brüsszel. A következőt szeretném azonban elmondani, a, tulajdonképpen azt, amit ön is mondott az elején. A az a fajta a közigazgatási forma hát tulajdonképpen az befolyásolja a hiba arányt is. A hiba arány az szinte ugyanaz a különböző ágazatokban, ott, ahol a közigazgatás megosztott, de ugyan azt a szintet jelenti, eh, amit ezt a bonyolult bürokráciát, ahogy önök is mondták, valóban egyszerűsíteni kell. És eh, hogyha ez sikerül, akkor sikerül intézményi keretekbe is el mindezt terelni, és akkor a hiba arányt lefele lehet nyomni. A jelenlegi vita tükrében talán a következőket mondhatnám el. Úgy gondoljuk, hogy a megosztott eh, forrásigazgat, forráskezelést támogatni kell, tehát a tagországok és a brüsszeli um, intézmények. Így az európai jövőképezésről is jobban tudnánk csatlakozni. Az európai többletértéket fenn kell tartani a jövőre is. Minden esetre egyszerűsítésre szükség van, és arra is, hogy rugalmasabb legyen a rendszer. Elnök asszony, kedves kollégák, hagyj jelezzem azt is, hogy a közös politikával ugye a kapot érintettük, tehát a, a közös politikát, hogyha gorcsó alá vesszük kezdetektől a mai napig, akkor nagyjából azt látjuk, hogy pozitív a mérleg. De meg kell mondani, hogy a nagy országoknak sokkal nagyobb volt a haszna, a kisebb országoké pedig kisebb. És nem csak ez, hanem sajnos az is igaz, hogy a, a brüsszeli intézmények nem értették, hogy vannak olyan hagyományos kultúrák, kis gazdaságok, amelyeket meg kell tartani. Más szóval a gazdák átmeneti kifizetéseket kaptak. Nem lehet ezt az örökké valóságig húzni, és így tulajdonképpen hagyományos kultúrák szűntek meg. Görögországban tulajdonképpen önállóak voltunk a mezőgazdaság és állattartás kapcsán, és most sokkal kisebb a görög mezőgazdaság és nagyon sok termék külföldről kerül behozatalra, olyan országokról, ahol nem ugyanolyan feltételek mellett dolgoznak. Elismerem, a lefele lehetne szorítani a hiba arányt, és a rugalmasság nagyon fontos. Ezért kellene megismételni, vagy elismételni azt, hogy a rugalmasság valóban azt jelenteni, hogy a kis országokat régiónak lehetne tekinteni, és hogyha ilyen ideig eljutunk, akkor, akkor azért különbséget kell tudni tenni. Ugye nem ugyanarról van szó, hogy egy gazdag országnak a, a régiója az azonos lenne, mint egy sokkal szegényebb és más feltételekkel működő ország. A szakbizottságunk a szakbizottságnak tehát nagyon fontos, hogy a, a szerződésnek a konferenciára vonatkozó rendelkezéseit újra kiinduló pontként kell venni, és, meg kell, és nem csak az eltéréseket lehet, kellene megnézni. Hadd mondjak egy példát. Németország 9%-os többletet mutatott ki, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezért meg kellene büntetni Németországot, de mégsem büntették meg. Mindenképpen fontos emellett szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Az olasz szenátustól Martini úr van itt, ő, ő is a listán van. A vidékfejlesztésnél, hadd mondjam el az olasz számokat is, igen, eltérő eredmények vannak, bár javuló tendenciával. Az 1,35-től 5,12%-ra emelkedett az aránya. A közvetlen kifizetéseknél nyilvánvalóan fontos, hogy ott csak egyetlen egy adat van a materiális határérték alatt, a 3% fölött, tehát itt mindenképpen javulás látható. Együtt sokkal erősebbek lehetnénk, hogyha egy irányba mennénk. Martini úr, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én most itt nem szólok a számadatokról, vagy a specifikus politikákról, amik itt felvetődtek. Azért jöttem el, hogy elmondjam, hogy az olasz szenátus igencsak támogatja a az Európai Parlament költségvetés ellenőrzési szakbizottságával való erős együttműködést. Egy állandó ö, kapcsolatot kellene létrehozni, hogy előre tudjunk lépni és javítani tudjunk az eredményeken. A szenátus sokat tett az elmúlt években. 2009-ben indult egy felmérés, egy vizsgálat a közösségi források felhasználásáról és ellenőrzésekről a kormányhoz és a régiókhoz is küldtünk egy tájékoztatást erről, ugye a hiányosságokat illetően, a bürokratikus komplikációkat illetően, illetve az ellenőrzések és az expost értékelések hiányát illetően az eredmények vonatkozásában. Ez a munka számos eredményt létrehozott, ugye javulások következtek be, összességében jobb a felhasználás, március 31-én, 2017-én 90 9000 közül, körül lesz a forrás felhasználás, és az Olaszország vonatkozásában nagyon nagy előrelépés. Ugye létrehoztunk egy együttműködési ügynökséget, és a régiók is, amelyek fontos partnereink ebben a vitában mobilizálódtak, és európai szellemiségben való gondolkodásra ösztönözzük őket. Én régiós elnök is voltam, tíz éven keresztül Toszkán régió elnöke. Azt hiszem, hogy a német barátaink, kollégáink jól ismerik a mi régiónkat, és például a régiók bizottságában gyakran elhangzott, hogy nem arról van itt szó, hogy Európát kell regionalizálni, hanem pontosan fordítva a régiók váljanak európaibbá, váljanak az európai szakpolitikák valódi végrehajtó eszközeivé a régiók. A szenátus ezen kötelezettség bizonyítékaként november 22-én fogja meghallgatni az Európai Számvevőszék éves jelentéséről szóló beszámolót, ez egy további eleme ennek az együttműködésnek. És végezetül még elmondanám, hogy természetesen úgy gondoljuk, hogy még többet is lehet tenni, ugye az adatgyűjtést illetően, hogy mennyiben felelnek meg azok az adatok, amelyeket az olasz kormány továbbít az EU felé, illetve az európai számövőszék adatai ebben mennyivel, mennyiben csengenek össze a kohéziós területi ügynökséggel együttműködve. Ugyanakkor itt a jó gyakorlatokat is meg kell osztani az európai források felhasználásánál, hogy ez mindenkinek segítségül szolgáljon. Természetesen meg akarjuk haladni azt az elvet is, hogy use it or lose it, de azt hiszem, hogy erről majd egy külön munka keretében fognak foglalkozni, tehát erre nem térnék ki, de fontos számunkra a késődelemben lévő régiók segítése. Fontos együttműködési formákat létrehozni parlamenti szinten, amelyek állandó struktúrák, és különösen a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsága. Még egyszer köszönöm ezt a meghívást. Hát köszönöm szépen, mi is köszönjük önnek. Ezek a témák ebben nem túl kedveltek, népszerűek a tagállamokban, ezt el kell mondani. Tudjuk, hogy a tagállamok persze nagyon különbözőek, különböző szinten vannak. A kap kezelését illetően különböző közigazgatási formáik vannak, és vannak olyan tagállamok, meg, ahol több a probléma, más helyeken kevesebb a gond. Jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek, különösen azon országok esetében, amelyek több problémával küzdenek, azok különösen erősen foglalkoznának ezen témákkal. Olaszország is ezen országokhoz tartozik, ez nem titok, Spanyolország is akár például a struktúrás alapok esetében, vagy Lengyelország szintén a struktúrás alapok esetében, a pénz volumene miatt, ami ott elköltésre kerül. Görögországban is megpróbálunk jó eredményeket elérni. Tegnap is foglalkoztunk ezzel a témával itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban, a struktúrás alapokból finanszírozott projektekkel Görögországban. Megpróbálunk tehát jó szendékkal előrelépni. Az agrár alapok esetében, és itt Mögele úrnak adom meg majd még egyszer a szót, ott az a gond, hogy egy százszerzekos papír ellenőrzés van, de a helyszín ellenőrzések 5%-ban vagy még kevesebb százalékban valósulnak meg. És ahol ellenőrzések vannak helyszínen, az tényleg nagyon kiterjedt, nagyon részletes. Mi most itt ugye azért is vagyunk itt, hogy az adófizetők pénzének felhasználását indokoljuk, és az a kérdés, hogy hogy lehetne mindezt jobban szervezni, ez egy rendszer szintű kérdés, amivel nagyon előteljesen foglalkozunk és aztán ide-oda görgetjük ezt a problémát, és mindig oda lyukadunk ki, hogy a jelenlegi rendszer olyan, ami még a legkevésbé bürokratikus. Én 13 éve vagyok a szakbizottság tagja, és sajnos nincs jobb ötletem a jelenleginél. Ha önöknek van ilyen, akkor el, ki vele, de jelenleg ugye egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert természetesen bizonyos problémákat világosan látunk a tagállamokban, de nincs erre megoldásunk. Ezért most Mőgele úrnak adok szót, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Semmi sem könnyebb, mint ez. Talán engedjék meg, hogy az utóbbi kommentárral kezdjem, ez talán ad egy kis megvilágítást arról, hogy hogyan is működik a jelenlegi ellenőrzési rendszer. Ugye azt mondta, hogy 100%-as az ellenőrzés, viszont csak 5% a helyszíni. Azt persze nem engedhetnénk meg, hogy csak 5% legyen, hogyha nem lenne 100%-os adminisztratív ellenőrzés, ami meglehetősen szigorú. Tehát a kiadások legjelentősebb része az még területhez kapcsolódnak. Mert minden, amit adminisztratív szinten elvégzünk, ez egy nagyon hatékony eszköz, hogyha a tagállamokban végezzük ezeket. Hallottunk itt megállapításokat, és nagyon jelentős előrelépés történt. A Portugália esetében ugye Pereira úr említette a pénzügyi korrekciókat 2008-ra vonatkozóan, amelyek mind olyan problémákkal kap, voltak kapcsolatosak, ahol a területtel kapcsolatos intézkedések voltak, mert a adatrendszer nem volt megfelelő, voltak erre nem megfelelő területek is, amik regisztrálásra kerültek. Ez viszont tisztázásra került, és csak gratulálhatunk a Portugáliának, hogy nagyon sok munka volt mögötte, de sikerült ezeket tisztázni. És minden szerintem nagyon jó eredményeket értünk el. Ugyanezt mondhatjuk el Görögországról, nagyon nagyon sok éve dolgozunk együtt a görög kollégákkal, és elértük azt a pontot, amikor azt mondhatjuk, hogy a rendszer most már üzemképes és jól működik. Most már csak azt szeretném kérni a görög parlamenttől, hogy biztosítsák, hogy ez a rendszer megmaradjon, és rendszeresen frissítésre kerüljön új módon, hogy ezzel biztosítható legyen, tehát itt nem egyszeri dologról van szó, hanem remélem egy vagy két éven belül minden tovább fog menni. Tehát fontos elfogadni az eredményeket. Amikor a számvevőszék 2,9%-os hibarátát állapít meg, aztán ez lemegy 2,2-re, az nem is olyan rossz arány. Igaz, hogy a helyzet nem mindenütt azonos, nagyon sok munkára van szükség, nagyon sok más eset van, ahol a dolgok működnek, de leginkább annak tudható ez be, hogy a rendszerek, különösen a, ezek rendszeresen frissítésre kerülnek, jól karbantartják, és ezért megfelelően működnek. Engedjék meg, hogy még néhány kommentárt fűzzek ahhoz, hogy mit miniszter úr említette, és mások is mondták, hogy a csalás és a szabálytalanság között különbséget kell tenni. Hivatalos személyként, aki a mentesítést készíti elő a saját biztosának, annak a jogi jogszabályokra kell támaszkodni, amelyik nem tesz igazán különbséget a, a szabályosság és a jogszerűség között a vannak tranzakciók, amelyek nem úgy kerülnek megvalósításra, ahogy ezt előírják a jogszabályok, és olyan kifizetésekre kerül sor, amelyek jogilag nem megalapozottak. Ha csalásról van szó, akkor természetesen a nemzeti hatóságoknak le kell csapnia a csalóra, a kérdés az, hogy ezt aztán kinek kell finanszírozni, az uniós költségvetésekkel kell ezt finanszíroznia. Erre csak azt mondhatom, hogy nem, erre világos szabályok vannak, az ilyen típusú kiadásokat az uniós költségvetésből nem lehet finanszírozni. A jogszabályok megváltoztathatóak, de nem vagyok abban biztos, hogy ezt szeretnénk, mert természetesen a csalás egy kicsit a, arra támaszkodom most, amit Caldera elnök mondott, amikor az éves jelentést előterjesztette. Nem a csalás a legnagyobb probléma, amivel találkozunk. A legnagyobb probléma az az, hogy a, az ellenőrző rendszerek nem megfelelően működnek, például a támogatásra olyan terület is bekerül, amely nem igényelheti, vagy vannak hibák, és ezekkel foglalkoznunk kell, és el kell érnünk, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. Ez egy nagyon nehéz vita. Azt is elfogadom, hogy a jogi keretnek amennyire lehet egyszerűnek kell lennie, hogy lehetőleg minél kevesebb legyen a pénzügyi korrekció. A pénzügyi korrekció sosem kellemes dolog, mert a pénzt nehéz megtalálni. A problémát jeleztük a az én főigazgató minden évben vizsgálja ezt, és körülbelül 2 százalék körül van a hibarátat. Ez viszonylag szerény, és azt is elmondhatom, ez is kapcsolódik a, eh, ahhoz, hogy eh, nem mindenütt egyforma a helyzet, hogy vannak tagállamok, ahol több a pénzügyi korrekció, és vannak, ahol sokkal kevesebb. Most nem szeretnék egyetlen tagállamot sem megnevezni, sem a jók között, sem a rossz teljesítők között, de voltak ilyen tapasztalataink a múltban, hogy amikor a pénzügyi korrekciók relatíve alacsonyak, általában olyankor kiabálnak leginkább azok, akiket érint a korrekció általában arról van szó, hogy a dolgok tulajdonképpen jól működnek, és ebből az a következtetés születik, hogy hát hibának nem is lehet helye az én területemen, és ezért olyan fájdalmasak ezek a korrekciók. Természetesen a nagy költségvetések kezelése időnként problémákat, nehézségeket, hibákat eredményez, és ezért kell pénzügyi korrekciót végrehajtani. Erre vannak útmutatások, vannak, amire azt mondják, hogy ez már túl sok. Általában ezeket az útmutatókat a bizottság írja a tagállamok kérésére, mert úgy érzik, hogy a jogi keret kiskapukat hagy, vagy réseket, és ezeket pontosítani kell, hogy ne később kelljen korrigálni, mert a tagállami ügynökségek szeretnék előre tudni, hogy bizonyos rendelkezésekről mit is gondol a bizottság. Van, amikor ezek nem elég világosak, kicsit homályosan megfogalmazottak. Tehát ez egy ördögi kör egyfelől, kérjük, hogy adjanak útmutatót, és akkor adunk útmutatót, akkor azt meg nem tartják be, akkor azt kell mondani, hogy ja, hát ez csak útmutató, és azért nem igazán néztük meg, és nem követtük, mert hát ez csak út, és akkor ebből aztán pénzügyi korrekció lesz. Nagyon nehéz ez, ez egy komoly dilema, és nem igazán látom az egyszerű kiutat, kivéve azt, amelyet említettem az előadásomban is, egy megoldás az egyszerűsítés lehet. Ez nagyon fontos végig gondolni a végrehajtási keretet, de azt is, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket alkalmazunk, megvalósítunk. Mert ha sikerül a bonyolultságot csökkenteni, akkor Egyszerűbbek lesznek az auditálások is, és mindenféle ellenőrzés, tehát kevésbé lesznek ezek terhesek. Pereira úr említette a zöldítést, ami túl elméleti, túl, túl komplex, ez két-három évvel ezelőtt került elhatározásra, és azt hiszem, hogy 2016-ban másodszor alkalmaztuk. Az én biztosom eh, számos egyszerűsítési javaslatot terjesztett elő a zöldítés területén, és a zöldítés egy komoly figyelmet kap mind a közvéleménytől, mint pedig az auditorok részéről, akik most kezdtek el egy jelentést összeállítani a zöldítési rendszerről. Hiszen figyelembe kell, majd meg kell néznünk, hogy a rendszernek úgy kell -e folytatódnia, ahogy van, vagy esetleg jelentősebb változások szükségesek az is világos, hogy rugalmasnak kell lenni, de mindenkinek a mondanám, aki ezt eh, mondja, hogy pontosabban meg kellene foglalkozni, hogy mit értenek ezzel a Parrera úr említette, hogy például a eh, földrajzi megnevezés, vagy az eredet megjelenés nem kellően rugalmas. Portugáliának 200 ilyen eh, terméke van, mint hogy említették, lehet, hogy ez túl nehézkes, és végül el kell majd fogalkozunk, hogy ezek tulajdonképpen szellemi tulajdont képeznek, amit keretek közé, vagy esetleg nagyon szigorúan és mereven kell meghatározni, hogy aztán ez alkalmazható legyen, és ne éljenek vissza vele olyanok, akik nem tartják be az előírt szabályokat a termékleírásokban. Engedjék meg, hogy még egy utolsó észrevételt, kommentárt tegyek az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Ha végig gondoljuk ezt a kérdést, akkor arra jutunk, hogy az igazán nagy változás, ami történt a KAP a közös agrárpolitika területén, és az összes komplexitási panaszt váltotta ki, azok 92-ben történtek, amikor az Unió úgy döntött, hogy a piacpolitikától elmozdul, és egy jövedelem támogatási rendszert alkalmaz. Ez volt először, és akkor ez átalakult. 1992 előtt a gazdálkodókat tulajdonképpen nem nagyon érintette. Bevitték a terméküket az intervenciós raktárba, ott aztán ezt letárolták, a támogatást megkapták, de 1992-től a gazdálkodók is integráns részeivé váltak a rendszernek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincsen kifizetés 8 millió gazdálkodónak, és két és félnek a második pillérben, és ez azt jelenti, hogy az 5%-os helyszíni ellenőrzés körülbelül 1 milliót tesz ki összesen az egész unióra vetítve. Ha végig gondoljuk ezeket a számokat, akkor látjuk, hogy hogyan is léphetünk előre, hogy Schmidt miniszter úr említette, és én is mondtam, hogy megpróbálunk elmozdulni a rendkívül bonyolult feltételektől, amik meghatározzák, hogy jogosultsági feltételektől. És inkább az eredményeket fogalmazok meg, hogy milyen eredményt kell elérni. Én mondjuk úgy, hogy nem vagyok nem optimista. Egy olyan rendszert úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen ugyanaz az -e probléma, mint a compliance a megfelelőséggel a teljesítmény esetében. Tehát teljesítmény célokat fogalmazunk meg, amik aztán annyira bonyolultak, hogy csak úgy lehet ellenőrizni és megvalósítani, hogy egy rendkívül bonyolult teljesítmény ellenőrző keretet hozzunk létre. Most nincs itt az idő, hogy ezt tovább mélységeiben vizsgáljuk, de egy kicsit most az a ö, csoda szó, vagy a teljesítmény, és mindenki erre néz, hogy az előre meghatározott célokat hogyan tudjuk el, elérni. Ezért mondtam, hogy meg kellene próbálni, hogy a végkedvezményezett szintjén foglalkozunk ezzel, mert az élet rendkívül bonyolult lesz a végkedvezményezeteknek. Nemzeti szinten kell ezzel foglalkozni, de ha lemegyünk, ugyanazt az utat követjük, mint a, a compliance, a megfelelőség esetében, akkor nagyon bonyolult lesz a helyzetünk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Und es ist not... Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan álom, hogy valami ilyesmi elindul, és akkor egyszer csak jön valaki, és eh, mindent kifizet, amit az elterveztünk. Ez egy működő állam, de hát eh, kevésbé működne szorosabb költségvetéssel. Lázaro úrnak szeretném megmondani, még megadni a szót, hogy a mezőgazdasági területen mi is történik, mert mint hogy egy kicsit ilyen Fekete Péter játék lenne, ellenőrzések, ellenőrzési láncot indít, ellenőrzéseket és ellenőrzési láncot indít el, meg kell nézni, hogy ez a mágikus 2% ez hogyan lehetne valahogy egyszerűbb formában megvalósítani. Van egy vita is arról, hogy mit lehetne a rendszeren változtatni, vagy pedig ez az egész megmarad. Lázár úr, örülnék, ha válaszolna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, ahogy a bizottság is elmondta, van javulás az egyes pillér mezőgazdasági hibarány eh, számítá- hibarányánál, bár még sok mindent tenni kell. Megjegyeztük azt, hogy, eh, és tudomásul vesszük, hogy az általános hiba arányhoz való hozzájárulás, ami a helytelen nyilatkozatok, amiket a gazdák beadnak, ez továbbra is gyakorlatilag ugyanazon a szinten marad, ha 2014 és 2015-öt hasonlítjuk össze. De azt is látjuk, hogy jelentős javulás volt az LPIS rendszerben, tehát eh, nagyobb eh, éberséggel, jobb felügyelettel, amit a tagállami hatóságok biztosítanának, van lehetőség arra, hogy csökkenjen a piaci, közvetlen piaci támogatás. Megtettük, amit kértek, és úgy szeretnénk együttműködőként majd tovább menni, ahogy korábban említettem. Támogatjuk a, az egyszerűsítést, és úgy gondoljuk, hogy még van lehetőség arra, hogy megtaláljuk a módját, hogy hogyan lehetne a bizottságot és a tagállami hatóságokat arra ösztönözni, hogy még pontosabb, még megbízhatóbb Eh, megfelelési adatokat biztosítsanak. És ezzel a saját felügyeleti és eh, ellenőrző munkájukra jobban lehet majd támaszkodni, ki lehet eh, támogatni lehet, támaszkodni azokra a számokra, amelyeket biztosítanak. Reméljük, hogy ezzel a munkával majd sikerül valóban mindenféle, mindenki számára megbízhatóbb adatokat eredményezni. Köszönöm szépen, Schmidt miniszter úrnak adom meg még a szót. Nagyon tetszettek az ábrák, különösen a három áthúzott rendeleti blokk. Nem tudom, hogy ha a teljes e, e, e, ez itt áthúzzák, akkor nem tudom, mi lesz az eredménye. A házak és a mezőgazdaság, bocsánat, a mezőgazdasági területek kapcsán nagyon jó, hogy az új feladatokra is eh, eh, jut lehetőség. Egy kicsit eh, megriasztotta az, hogy azok profitálnának, akiknek eddig kevésbé jó eredményeik voltak. Hogyan sikerül majd akkor az adófizetőket arról biztosítani, hogy a lehető legjobb formában használják fel a pénzt? Én teljes mértékben megértem a Baden-Württembergi E, számvevőszéket, ők mindig hozzáírják, hogy mi mibe kerül, de hogyan kerülünk ki abból a dilemmából, hogy egyrészt szükség van a hatóságoknak a megbízhatóságára, szükség van ugye a, e, a riasztó, az elriasztó intézkedésekre, de hogyan lehetne mindezt anélkül megvalósítani, hogy egy olyan rendszert építsünk fel, amiről sokan hallottunk most. Köszönöm szépen, elnök asszony, talán nagyon röviden. Mögele professzor úrnak nagyon hálás vagyok, nem először találkozunk, többször beszéltünk már egymással, és nagyon sokan a házon belül is, és a, a számvevőszéknél is ezt az egységes audit elvet kérték az európai elfogadottság az, ami tulajdonképpen furcsa. Óriási a kihívás, és nem frusztrációt kell Európával kapcsolatban kialakítani. Ezt szeretném hangsúlyozni. Senkit nem szeretnék arra ösztönözni, hogy aggódjon a, amiatt, ami miatt itt kitaláltak Brüsszelben a, a tagállamok, a régiók sok mindenért maguk felelnek, hiszen ugye mindig követelések voltak Brüsszelnek, meg kellett valósítania, de hát mindaz, ami itt határozatként születik, az a régiók követeléseiből származik. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a rendszert egyszerűsíteni. Én most a példát egy egészen más ter- irányból szeretném megközelíteni. Németországban a tanúsító helyeket a TÜV DK ellenőrzi a, a, gépjár, a teherautókat, a, és ez a tanúsító hely az, amelyet felügyelnek, és azt nézik az ellenőrzés során, hogy betartják-e a szabályokat hiszen ez egy nagyon komplex, felelősségteljes feladat, és betartják-e. Nos, ez az a forma, hogy én e, európai szinten mindent elképzelek, hiszen Európának a tagállamokat, a régiókat, ott, ahol vannak e, a hatóságok, az ellenőrző helyeket kell tanúsítani, és hogyha probléma adódik valahol, ott e, Európát be kell kvázi kapcsolni. Ez nem kérdés, de ez a bónusz-málusz rendszer, ahol mindez működik, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy bizonyos ritmus szerint ellenőriznek egy-egy területet, és hogyha megállapítják a, a, a kontrollmechanizmusok működnek, akkor engednek. Hogyha megállapítják, hogy valami nem működik, akkor át kell alakítani el kell végezni a, a szükséges lépéseket, meg kell tenni a szükséges lépéseket, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy óriási lépés lenne, hogyha ezt az egyszerűsített rendszert sikerülne bevezetni. Nyilvánvalóan egy jó adagnyi bizalomnak is helye kell, hogy legyen, de akkor a különböző mélységeket, ellenőrzési mélységeket a különböző régiókban végé, végül is meg lehetne valósítani. Ahogy mondtam, ez is egy olyan dolog, ami fontos, és nem, még egyelőre nem foglalkoztak vele. Persze nagyon fontos azt is látni, hogy a közigazgatási végrehajtások az ellenőrzések mellett vajon nem azt eredményezik-e, hogy a különböző súlypontok, természetvédelem, stb nem, mos, nem mosódnak össze, hiszen szükség van arra, hogy külön válasszuk őket a mezőgazdasági beruházások ugyanolyan ráfordítási mellett. Úgy gondolom, mégiscsak fontos lenne, hogy gyorsan konszenzusra jussunk, és ha megmondjuk, hogy most erről a rendszerről tárgyalunk, és a tartalmi súlypontokat is meghatározzuk, vagy párhuzamosan meghatározzuk, az is nagyon fontos lenne. Különösen fontos az, ha erről persze nem kell itt beszéljünk, de különösen fontos az, hogy mi itt Európában, a különböző tagállamokban erős Európát lássunk. Még soha nem volt ennyire szükség egy erős Európára, mint most, ha körbenézünk. És éppen ezért el kell tudni fogadtatni ezeket a dolgokat, amiket aztán majd meg akarunk eh, valósítani. Köszönöm. Mi köszönjük önnek, és köszönjük, hogy eh, a régi kérdést, a bónusz rendszert is visszahozta a vitába. Mellesleg én van egész véletlen az előadója is ennek. De most megint lehetőséget szeretnék adni arra, hogy ezt a módosítót, vagy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt a módosítót megtárgyaljuk nagyon gyorsan kell. Nyilvánvalóan ez úttörő megoldás lehetne, hiszen pont oda tudnánk eljutni a problémákhoz, ahol a megoldásra a legnagyobb szükség, a megoldásra a legnagyobb szükség van. Szeretnék akkor ezzel átérni a megbeszélésünk második re, részére, a lose it, use it or lose it használt, vagy veszélyt el, tehát a teljesítmény alapú rendszerek felé haladva. Ez is nagyon jó. Lázaro úr kapja meg először a számvevőszéktől a szót. Thank you, uh, Madam Chair. Performance in dire hot uh, topic. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan téma, amikor az Európai Uniós uh, pénzeket költöttük a 17-es, 13-as időszakban, akkor volt ez a use it or lose it megközelítés. Tehát aki kapott uniós pénzt, az először jelezte, hogy a rendelkezés álló pénzt hogyan szeretné elkölteni, tehát teljesítette a szabályokat, majd egy korlátozott mértékben az eredményeket hozta. Ez a teljesítmény volt nagyon fontos, és az unió költségvetésének tervezése szempontjából fontos volt. Ez volt a következtetésünk 2013-as audittal kapcsolatban. A bizottság és különösen Georgiva biztos úgy döntött, hogy meg kell változtatni a módszert és inkább eredmény koncentrált vagy előrejelzés legyen a költségvetés. Mi ezt támogattuk, továbbra is nagyon fontos az uniós pénzügyi gazdálkodás szempontjából az év a 2015-ös jelentésben regionális politikában rámutattak a arra, hogy a jobb végrehajtás munkacsoport jött végre. Ez 2014-ben jött létre azért, hogy segítsük az országok, azon országokat, amelyeknek a lehívási képességük alacsonyabb volt, mint az átlag. 28 országot figyelembe véve vannak olyan országok, ahol a közkiadásokhoz képest nagyon alacsony az igénybe vett forrás, más országoknál pedig az összegek lehívása teszi ki a közkiadások legjelentősebb részét. A bizottságnak a pénzügyi gazdálkodásában figyelembe kell venni, hogy egyes tagállamokban miért vannak kapacitás korlátok, és miért nem tudják hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló összegeket a regisztrált összegek különböző projektnek mehetnek ellenébe. A szem elemzésünkben különösen 2014-re vizsgáltuk ezeket. Az ő vállalkozás inkubátorok nagyon fontosak, és azt tapasztaltuk, hogy a szelekciós kritériumok és a ö, célkitűzések egyes esetekben hiányoztak, és ez gyengítette az inkubátorok hatékonyságát és a tevékenységek határozása. Az inkubátorok kiválasztása, amikor társfinanszírozásról van szó, nem mindig került kellő megfontolásra, illetve elemek voltak, amelyek ugyanakkor fontosak, például a kvalifikált munkaerő, a megfelelő szolgáltatások és a pénzügyi fenntarthatóság. Egy külön jelentésben az európai ö, ö, halászati alapból az akvakultúra számára azt tapasztaltuk, hogy nagyon gyakran rossz a kiválasztás. Vannak olyan projektek, amelyek már meg is valósultak akkor, amikor a ö, fizetésről döntés született. És vannak olyan esetek is, amikor a minőség nem ö, felelt meg a programperiódusban, később kerül esett ki, mert a költségvetés már kimerült. A rossz projektkiválasztás következtében javasoltuk az egyszerűsítést, és ezért megfelelő infrastruktúra szükséges. Az ilyen, ez csak akkor körülbelül a projektek fele került megvizsgálatra, egyharmaduknál voltak igazán sikeresek, és felvetődött, hogy állami támogatás nélkül nem lesznek életképesek. Másik következtetésünk az volt, hogy az unió által finanszírozott beruházások gyakran nem adtak elő ellenértéket a befektetett pénzhez képest azt tapasztaltuk, hogy például a kikötő fejlesztések, a, melyeket a tagállamok és a biztos, bizottság hozott létre, nem minden esetben tette lehetővé a megfelelő kapacitás tervezését. Ebből az lehet, hogy infrastruktúra beruházásoknál nagyon magas lett a kockázat, és 400 millió elveszett, elpazarol, elpazarolásra került sok esetben nem megfelelőek. Ezek ami azt jelenti, hogy további közpénzekre van szükség azért, hogy a kezdőben nem jól megvalósított projekt végül is működőképes legyen. Fontos az egy elemre ö, odafigyelni, hogy a nemzeti költségvetésnek tegye lehetővé, hogy még jobban működjön, és az eredeti projekt működőképes legyen. Át kell gondolni azt is, hogy a projektek megfelelően kerültek ki kiválasztásra, és megfelelő hatásra voltak az állampolgárok életére. Ezt mielőbb meg kell erősíteni a bizottságnak, javasolnia kell a jogalkotó számára, hogy azok az országoknak a partnerségi kapcsolatot kell létrehozni, hogy illetve a programoknak közös eredménymutatókat kell alkalmazniuk, és különböző alapoknál azonos mutatókat használjunk uniós szinten. Fontos a teljesítménykeret, ennek amennyire csak lehet, ezen közölt, közös eredménymutatókra kell építeni. Az uniós pénz nem az utcán hever, hanem ezek olyan pénzek, amik arra vannak, hogy különböző projektek támogatásra vagy társfinanszírozásra kerülhessenek. Ezért a nemzeti regionális parlamenteknek kell értékelniük, hogy ez a többlet kiadás megvalósítható-e a saját költségvetésükben. És amikor teljesítményről van szó, akkor ugye, eh, a tangoz, ahogy a tangozáshoz is két ember kell, itt is a partnernek és a bizottságnak együtt kell dolgoznia. Eh, köszönöm. Következő, Nikolász Mártin, a regionális főigazgatóság eh, igazgató helyettese. Ez egy másik nagy tömbje az EU költségvetésnek a regionális politika. Mártin úr, öné a szó. Good afternoon, everyone. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos megbeszélésen, kulcsfontosságú kérdésben. Nagyon tetszik ez a provokatív cím, mert eh, valóban az ember felkapja a fejét, és végig gondolja, hogy hogyan is lehet az EU költségvetést tényleg a legjobban felhasználni. És azt is tükrözi, azt is mutatja, hogy mi mindent értünk már el 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a bizottsági javaslatnál. A jogalkotási hatóság, a tanács és a parlament együtt erre az időszakra valóban radikálisan új kereteket határolt meg az európai strukturális és beruházási alapoknál, amelyel olyan mechanizmusokat is lehetett elindítani, létrehozni, amely a teljesítményt ösztönzi, és az abszorció, a megfelelés eredménye alapú megközelítéshez vezet. Ugye el kell költeni a pénzt ahhoz, hogy az eredménye meglegyen, ez tehát nem alternatíva. A tapasztalat azt mutatja, hogyha nincs ösztönző arra, hogy megfelelő módon költsük el a pénzt, akkor a kockázata a késlekedéseknek igencsak nagy lesz. Érdemes azt is eh, végig gondolni, hogy a kötelezettségvállalások az M plusz 2, M plusz 3-ban a nagy eh, amiatt adottak, hogy igen jelentős volt a, a fel nem használt kötelezettségvállalásoknak az aránya a tagállamokban. Úgyhogy eh, nem, nem véljük úgy, hogy eh, ezeket az ösztönzőket hátra kéne hagyni, nem, inkább építeni kéne rá, annak érdekében, hogy először is megfelelő módon költsük, el a pénzt, és hogyha megfelelő körülmények vannak, akkor hozzányúljunk. Nos, az új mechanizmus régebben nem volt, de ennek ellenére nem hagytuk figyelmen kívül a teljesítmény kérdését, sőt, volt értékelés és tagállami értékelések. Ezeket igen, exponált módon vizsgáltuk. Kérem is a következő ábrát. Két elem van, a makrogazdasági modellezési rendszerben, amivel a finanszírozást követhetjük nyomon, és ami azt mutatja, hogy a 2017 14 es időszakban két és félszerese volt a, a felhasználás, és ez a modellezés. De ezt nyilvánvalóan támogatják azok eh, a vizsgálatok is, amelyek a tematikus területekre vonatkoznak. Nos, látjuk, hogy nem fogok mindennen végigmenni, de az értékelésből bizonyítható, hogy igen, jelentős új munka, az új munkahelyek száma, kilométerek, a autópálya kilométerek, szennyvíz tisztító stb, csatornák, és csatornák, stb. stb. Lényeges el, eredménye van tehát az elköltött forrásoknak. De nézzük a 2014-2020-as időszakot. Ez a kihívás, amivel azt szeretnénk megmutatni, hogy mit is értünk el. A következő ábra tehát négy új elemet mutat, ami együtt új mechanizmusokat jelent a teljesítményhez. Az első az eredményorientáció rengeteg rendelkezés miatt a tagállamok azt szeretnék biztosítani, illetve azt kell, hogy biztosítsák a döntéshozatalok kapcsán a program finanszírozásánál, hogy a bizottsággal való tárgyalások után tegyék ezt meg, mégpedig úgy, hogy a, a pénzzel elérendő eredményeket is meghatározzák. Erre mindjárt kitérek. Négy program van, és egy teljesítményi keret, amivel az előrehaladást lehet egy bizonyos mechanizmussal mérni. Ezek az indikátorok igen relevánsak, és a, ha a mérföldköveket nem sikerül elérni, a 2019-es programozási időszak áttekintési időszakára, akkor annak szankciói vannak. Ezt nem a partnerségi megállapodás szintjén végzik, hanem az operatív programozási szintjén. Ez az a szint ugyanis, ahol a döntéshozatal van, és ez az, ahol a, a konkrét célokat lehet meghatározni, hogyha megfelelő reális indikátorokat tudunk mellé tenni. A, az értékelési kötelezettségvállalások is fontosak, ahhoz, hogy bizonyítani lehessen, hogy megfelelő döntéseket hoztak kezdetben. Végül pedig feltételek, ex ante feltétel meghatározás is van, amivel azt akarjuk biztosítani, hogy a megfelelő előfeltételek már megvannak a pénz elköltéséhez, a keret megérkezéséhez. Ezek tehát a megfelelő szabályokat jelentik, az, irá, az átültetett irányelveket, de még fontosabb, hogy megfelelő stratégiákat is tartalmaz. Ha tehát oktatási kiadások vannak, akkor kell, hogy legyen oktatási stratégia, vagy egészségügy, kutatás, ott mind kell, hogy legyen egy-egy szakirányú stratégia. A műveletek kiválasztása nem tetszőlegesen döntésenként történik, hanem a stratégia részeként, amely megfelelőképpen demonstrálja azt, hogy megfelelő kiválasztási folyamattal támasztották ezt meg. Ez már további részleteket mutat ez az ábra, és arra világít rá, hogy mit tartunk az alapelemeknek. Megpróbáljuk egy olyan keretet kialakítani, ami a döntéshozatalt szolgálja a programozás során. Az eredmények érdekében. Ez tehát ugye a kiinduló pont a döntések esetében, hogy hogyan határozzuk meg a források felhasználását. A tagállamoknak tehát konkrét célokat kell meghatározni, az eredményindikátorokat azonosítani, és aztán visszatérnek arra, hogy milyen műveleteket finanszíroznak. A következő ábra pedig azt hiszem nagyon egyszerűen magyarázza mindezt el. A tagállamoknak három kérdésre kell válaszolniuk, és a bizottság ezt ellenőrzi mit akarnak megváltoztatni a beruházással, hogyan fogják a változást mérni, és milyen lépések járhatnak hozzájárulhatnak a változáshoz hozzá. Tehát ez nagyon egyszerű, hogy a teljesítmény gondolatát érthető formában és működ, működő formában fogalmazzuk meg. Aztán a teljesítményi keret, mint mondtam, az ennek a nyomon követését határozza meg, hogy hogyan lehet a legfontosabb indikátorokat keretbe helyezve, és egyrészt az ösztönzőkhöz kapcsolni, másrészt pedig a potenciális szankciókat is látjuk itt, hogy ö, mikor veszítik el a, a forrásokat. Nyilván akkor, hogyha a célokat nem teljesítik a program végére. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szabályozói kérdéseket elfelejtenénk, nem? Sokkal eres, erősebb keretek vannak, amivel az időszak alatti költések szabályszerűségét ellenőrizzék, és a működési módját a következő hónapok, az, el, az elkövetkező hónapokra, évekre vonatkozóan. Összefoglalóként ez nem egy varázsszer, hanem van egy rendszer, amiben a tagállamok természetesen még kockáztatják azt, hogy ha nem használják fel, akkor elveszítik a forrásokat. Úgy gondoljuk, hogy ez egy igazolható mechanizmus, de ami a fő, a legfontosabb az az ösztönző mechanizmus, és ezek most a teljesítményhez kapcsolódnak. Ugye a, a répa, illetve a mézes madzag illetve a mézamadzakon most a mérföldkövekben meghatározott célokhoz kapcsolódik, és a megfelelő feltételek híján és a, a mérföldkövek elérése híján valamint a pénzügyi korrekciók nem megtételekor jönnek a szankciók. Úgy gondolom, hogy ezzel a rendszerrel sikerült és és hát az Európai Parlament erős támogatásával sikerült egy új keretet meghatározni, ami egy igazi váltást jelent a tagállamok felfogásában, ezt már most látjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi köszönjük önnek. Régi ismerősnek adom meg a szót Belgiumból, Van Rompuy úrnak, a belga képviselőkamarát képviseli. Tulajdonképpen nincs áttekintésünk arról, hogy most melyik kamara mit tesz, vagy melyik ház mit tesz. Talán, ha elmondaná, ugye Vallónia kapcsán bizonyos dolgokat nyilván el kellene magyarázni. Köszönöm. Ah ja. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban. Én a belga eh, népképviseleti kamara elnöke vagyok, flamand vagyok, de belgaként vagyok itt Brüsszelben, és nyilvánvalóan a belga parlament nevében beszélek. Köszönöm a meghívást. A bizottság eh, pénzügyi és költségvetési biztosa voltam, és valószínűleg az európai kontextus az, ami alapján az európai költségvetést meg ítéltük, nagy feszültséggel várjuk, izgalommal, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja megítélni a, a 3%-os célt. Nyilvánvalóan még nagyobb költségvetést, költségvetési célokat akarunk 2018-ra, de egyelőre legyünk elégedettek, hogyha nem csúszunk bele a, a súlyos deficit eljárásba. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság figyel a költségvetésekre és ellenőrzi. Ez egy alapvetően lényeges kérdés. Az euró térségben nagyon fontos, hogy egyforma módon vizsgáljuk a költségvetés politikát. Azt a tényt, hogy nem kötelező az egyensúly, a 3%-os hiány elegendő lehet az e- európai norma teljesítéséhez. De úgy gondolom, hogy azt is látni kell, hogy a költségvetések nem mind viselik el az adóság jelentős növekedését. Hasznos lenne, ha nem felejtenénk el azt sem, hogy egy ilyen találkozó kapcsán az Európai Parlamentben valóban látni kell, hogy a nemzeti parlamentek a saját végrehajtó hatalmukat szigorúan ellenőrzik, de az európai költségvetést is. Európa saját költségvetéssel rendelkezik, és saját felelősségi körökkel az Európai Bizottság és az Európai Költségvetési Hatóság mindent meg kell, hogy tegyenek azért, hogy valóban hasznos, hatékony európai költségvetés dolgozzanak ki, és gondoskodni kell arról is, hogy ezt megfelelő módon hajtsák végre. A, a költségvetés intenzitását a végrehajtáson lehet lemérni. 2018-ig terjedő időszakban a gazdasági, társadalmi, pénzügyi válságot 2008 ot ezt a válságot éltük meg. Az Európai Uniós alapok, amelyek végül is közpénzek, nagyon fontos, hogy megfelelően őrizzük ezeket. Ez a parlamentek feladata is. A parlamentek dolga, hogy az adófizetők tudják, hogy pénzüket mire költék. Null tolerancia kell a csalással szemben. A hiba arány mint az Európai Számvevőszék és irányító testület által meghatározott indikátor a költségvetések hiányos nem megfelelő végrehajtásának mérésére azt mutatja, hogy a költségvetések hány százaléka kerül veszélybe. Ebből a szempontból a magas hibaarányok meglévte különböző európai szakpolitikai területeken a kohéziós politika kiigazításának köszönhetően csökkentek. A számvevőszék a hiba arányt sokkal magasabbra rakta 5%-ra, mint 10 évvel ezelőtt. A, bocsánat, sokkal magasabb volt 10 évvel ezelőtt, hiszen akkor ugye 10 an volt. Jelentős a csökkenés, de ez még mindig igen magas hibaarány. Figyelni kell erre, és nagyon fontos, hogy azok, akik természetesen a költségvetésekhez hozzájárulnak, azok biztosak legyenek abban, hogy a költségvetési számok valósak. Számolni kell azzal is, hogy hosszú távon bizonyos tagállamok szempontjából nagyon fontos az ellenőrzés. Senkinek nem érdeke az, hogy Európa ellenes érzések erősödjenek, amiatt, hogy a, tagá- hogy a tagállamok pénzét bárki úgy gondolná, hogy nem őrzik kellőképpen, és Európa struktúrái erre alkalmatlanok. Mindenkinek nyilvánvalóan a saját háza előtt kell először söpörnie. A szerződések alapján is, és biztos vagyok abban, hogy az alapok kapcsán nyilvánvalóan a hatóságok a határidőket komolyan kell, hogy vegyék. A strukturális alapok 2000 és 2006 között több határidő túllépés miatt súlyos helyzetbe kerültek. Az Európai Parlament, eh, bocsánat, az Európai Bizottság javaslatát a parlament ezeknek a módosítására vonatkozó Európai Bizottsági Javaslatot a parlament mindig leszavazta, és ez így helyes is volt. A regionális, a helyi, nemzeti kormányzatok igen fontos szerepet kell, hogy játszanak az alapok és a források helyes elköltésében. Nagyon hosszú ideje magas már a hiba arány, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a, az államok igen alacsony abszorpciós képessége ezzel párhuzamosan oda kell, hogy vezessen, hogy az európai útmutatókat és szabályokat szóban is tettben végrehajtsák. Kell, hogy legyen egy erve a use it or lose it elv végetvetésére. Azok, akik a költségvetési politikát irányítják, szükséges, hogy a, a lakosság bizalmát érvezzék. Az európai zsargonnal rövid távon hatást, hosszú távon eredményt kell elérni. A tagállamok decentralizált hatáskörökkel rendelkeznek az európai alapok felhasználásánál, de ezek a hatáskörök nem jelentik, hogy nem lenne szükség a, a jó irányításra nemzeti, regionális és helyi szinten. Hogyha nem megfelelően alkalmazzák eh, ezeket a szabályokat, akkor a pénzügyi eszközöket nem tudják megfelelően felhasználni. A mai megbeszélés eh, és eh, sok más hasonló az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közti megbeszélés azt is jelenti, hogy a különböző szinteket össze tudjunk hasonlítani. A költségvetés végrehajtása során az európai költségvetésről szólva úgy gondolom egyértelműek a felelősségi körök. Az Európai Uniónak a költségvetési határozatainál azt kell megítélnie, egy olyan költségvetési elképzelést kell megítélnie, ami a bizottságtól származik, a tagállamoknak pedig végre kell hajtania ezt a, a költségvetést. Ehhez nyilvános vagy világos célokra van szükség, egyértelmű politikai vízióra. Az európai költségvetés, hogyha rendelkezik ezekkel a jellemzőkkel, akkor nem hiszem, hogy további kérdésekre van szükség. Az Európai Uniós költségvetések a 7 éves periódusra szólnak. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy megfelelő perspektívát jelentsenek ezek, ne pedig merev programot. Impulzívan kell tudni reagálni a válsághelyzetekre is. Hosszú távú vízióra van szükség. Egyébként egyfajta szovjet tervezés hibájába esünk, nagyon fontos, hogy a hosszú távú tervezés megfelelő rugalmassággal járjon együtt. Elnök asszony, ha lehet, akkor néhány ötletet és megfontolást szeretnék, eh, szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmüket. herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az oldalán vagyunk számos pontban, erről majd rögtön szólni is fogunk. Lengyelországból jelentkezett szólásra a Vorvic asszony, nem is számoltam önnel, üdvözöljük önt, hiszen a kollégája kimentette magát, de hát akkor ön itt van, öné most a szó. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, mint a lengyel parlament képviselője és kelet-lengyelországnak a képviselője, nagyon sok mindent sikerült megvalósítanunk a, az unió segítségével, de még nagyon sokat ennivaló kelet Lengyelországban. Mi mindenképpen amellett vagyunk, hogy nagyon hatékonyan kerüljön fel használásra a Brüsszelből érkező pénz. Ez ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az elosztása az uniós pénzeknek az európai állampolgárokhoz közel történjen, például a közös agrárpolitika esetében az unió integrációs folyamatában ez többször is bizonyításra került, hogy mindig új kihívások is születnek. A pénz nem csak a helyi célokra szükséges, hanem környezetvédelemre, alacsony kibocsátású gazdaságra, oktatásra, egyebekre. Azt is szeretném elmondani, hogy a reformokra szükség van, de nagyon óvatosan kell eljárnunk a reformokkal. Amit elértünk, azt nem szabad elveszteni, azért, mert új reformokat vezetünk be. Új prioritásoknak mindenképpen összhangban kell lenniük az unió prioritásaival, hogy megfelelően finanszírozzuk ezeket. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen a beszámolóját. Ha valaki szólásra jelentkezik, ahhoz mutassa fel a tábláját. Hát itt az alapoktól függően különböző problémák léptek fel. Az agrár alapokról már beszéltünk. A regionális alapoknál hasonló a helyzet, mint az agrár alapoknál, és azt látjuk, hogy a regionális alapoknál még plusz problémák jönnek hozzá a, regionális, a struktúrás alapok jellegénél fogva. És nagyon sok pénz van ebben a rendszerben, szerintünk túl sok pénz is, csak így lehet elképzelni azt, hogy itt hatalmas összegek vannak, amiket nem is hajtottak végre, nem is szívták fel őket. Abból indulunk, hogy ezek majd végrehajtásra kerülnek, de itt vannak fennmaradó összegek, és gyakran felszökik ezek volumene. Érdekel, hogy önök hogyan látják ezt a problémát. Az MFF támogatási időszak aztán majd lezárul lassacskán, a számvevőszék is beszámolt ezekről a problémákról, és itt az év végén, vagy az időszak végén, hogyha hiányzik a pénz, akkor, a, akkor halós, hasonló problémákkal küzdünk. Sok tagállam csak az iránt érdeklődik, hogy akárhogyan is felhasználja a pénzt, anélkül, hogy megvizsgálna egyáltalán szükség van-e az adott projektre. Egy egész Este vitázhatnánk erről, ezt néha meg is tesszük. Elképesztő történetek vannak olyan projektekről, amiket senki az ég adta egy világon nem használ, senkinek nincs rájuk szüksége. Tehát jó lenne, hogy az európai forrásokat célzottan és jobban használnák fel a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Itt azt hiszem, hogy sokkal több mindent kellene a feltételekhez kapcsolni, mint ideig, ugyanis ez a pénz egyre értékesebb lesz, egyre kevesebb forrás lesz európai szinten. Ezt mindenképpen szeretném a lelkükre kötni, mert számunkra az a kérdés, hogy mit is hoz mindez, hol van ennek a hozzáadott adott értéke, mit tesznek az európai forrásokkal a tagállamok, ezek a kérdések a fontosak, és a következő pénzügyi periódusban is uralni fogják ezek a kérdések a vitát. Most fordított sorrendben először Martin urat kérném, hogy mondjon valamit a jövőbeli finanszírozási időszakról, aztán Lazaru urat kérném, hogy a strukturális alapok feszívására vonatkozó kérdéssel kapcsolatban még mondjon valamit a nemzeti parlamentek felvetései kapcsán, és még egyszer Van Rompuy úr, amikor látjuk, hogy alkotmány jellegű problémák vannak a tagállamokban, és ezek az abszorpciós problémákhoz szorosan kapcsolódnak. Hát egy Spanyolországban könyvet lehetne erről írni hogy a szövetségi alkotmányos problémák mik, milyen gondokhoz vezetnek. Németország is szövetségi állam, de ott más problémák vannak. Jó lenne, hogyha az önök nézőpontjából a belga problémákról értesülhetnénk. Ugye Brüsszel főváros régió már piros lámpát kapott több évvel ezelőtt, ami pedig a Belgiumot illeti a struktúrás alkok kapcsán ezen év kezdetén megoldódtak ezek a problémák, és reméljük, hogy így is marad az év folyamán tehát szeretném öntől megtudni, hogy milyen lehetőségek vannak a nemzeti szintű beavatkozásra. Mártin úr, öni a szó, tessék. Thank you again, Madam Chair. Köszönöm szépen ismételne, elnök asszony. Néhány pontra szeretnék eh, visszatérni, amelyek felvetődtek eddig a vitában. A hiba százalék hibarátáról volt szó, ez nem meglepő, gyakran beszélünk ebben a szakbizottságban hibarátáról, strukturális alapokkal kapcsolatban is volt utalás arra is, hogy az Európai Számvevőszék az éves jelentésében 2013 ra vonatkozóan azt tapasztalta, hogy a hibaráta 5-6 százalékos szintet is elér. Ezt mindenképpen kontextusba kell helyezni, és ez jön ki egyébként a számvevőszék jelentéséből is, illetve az éves jelentésből is, amit a főigazgató készít. Hogyha az ellenőrzési lánc végére érünk, akkor már változnak a számok, és eh, meg tudjuk azt is nézni, hogy a helyi, a nemzeti auditálási hatóságok mit érnek el, és akkor végül is a hiba lemegy 3%-ra. Figyelembe kell venni a korrekciós folyamatokat is, amelyekre sor kerül, ezt, ezt egyértelműen meghatároztuk ehhez a metodológiát, a módszertant, annak érdekében, hogy meglehetősen bizonyosak lehetünk abban, hogy a 2% alatt van a végleges hibaráta. Ez fontos a 2007-13-as eh, programok vonatkozásában, amikor ezeket a végső következtetéseket levontuk. Másik fontos pont ezzel kapcsolatban eh, röviden említésre került ez is, hogy alapvető változtatások történtek a tekintetben, hogy hogyan akarunk megbizonyosodni arról, hogy a ö, megfelelőség, a compliance megtörténik megfelelő módon az adott időszakra. Ez lehetővé fogja tenni számunkra, hogy még biztosabbak lehessünk abban, hogy alacsony lesz a ö, hibaráta, a végleges hibaráta, mert külön tudjuk majd vizsgálni ezt az időszakot, és akkor pontosan láthatjuk majd, hogy ezzel az új rendszerrel mennyi a még mindig fennmaradó hiba, és ki is fogjuk tudni mutatni, hogy mekkora ugrást tudtunk tenni 2006-tól 2013-ig, majd pedig a tovább lépést annak érdekében, hogy valóban kompetens információt kapjanak nagy közönség, és lássák, hogy mi az elemzés. Ez az egyik elem. Az a kérdés is felmerült, hogy milyenek az adminisztratív kapacitások. Annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen elkölteni a pénzalapokat, szükség van arra, hogy a tagállamokkal együtt dolgozunk a kapacitás kifejlesztésén, és ezért fontos a kondicionalitás is, ami ezt a kapacitást megvalósítja. Ez kell ugyanakkor még technikai támogatás, és egyéb intézményeknek is kell támogatást adniuk. Ez a tagállamokra irányul, főként azokra, amelyeknek gyenge az adminisztrációk és további segítségre van szükségük ahhoz, hogy például a specializációs stratégiákat megvalósítsák széleskörű támogatás van ehhez, vannak kísérleti projektek is egyes térségekben, annak érdekében, hogy tényleg válvetve tudjunk dolgozni egyes nemzeti, regionális adminisztrációkkal. De ezen dolgozunk. hogyha megvizsgáljuk a 2013-tól mostanáig elteltött időt, a kohéziós alapot, regionális fejlesztési alapokat és a kötelezettségvállalásokat, akkor körülbelül 1 milliárd az, ami az adott időszakban elveszett. Tehát egy kis összeg, relatíve kis összeg, hogyha amikor a lezárolt programokat nézzük, hogy amikor a határidő letelik, jövő év márciusra lesz a határidő, akkor úgy tűnik csak két vagy három tagállam van, amelyik azt kockáztatja, hogy további összegeket ismételten elveszít. Tehát teljesen legá- legitim, hogy a tagállamokat segítsük abban, hogy a rendelkezésre álló pénzeket fel tudják használni. Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a szabályok betartásra kerülnek, és a megfelelőségi kritériumokat is betartják a teljesítménynek a fő vezér eleme az az átláthatóság lesz. Fontos, hogy látha, lássuk azt nemzeti, regionális, helyi szinten is, illetve az, a megfelelő választott testületek, európai állampolgárok is ezt láthassák. Ezért a 2014-től 2020-ig sokkal nagyobb az átláthatóság, és ez például a nyitott adat platformon keresztül valósul meg. Megnézhető, hogy egy adott tagállamban mit vállaltak, mire vállaltak kötelezettséget, és mi az elérendő cél, majd nyomon követhető, hogy az, a pénz végül is hogyan került felhasználásra, illetve mi lesz annak az eredménye, hogyha ezt a pénzösszeget elköltik tagállamoktól kapunk ez információt is az éves beszámolókban, és utána ez az adat, ez rendelkezésre áll, és látható, és az, akik érdeklődnek ez iránt, meg is tudják ezeket nézni. Tehát nagyon fontos, hogy a teljesítményre fókuszáljunk, és arra, hogy mi történik. A jövőbe tekintve nyilvánvalóan a bizottságban kell elsősorban elgondolkodni azon, hogy mi lesz 2020-at követően. Voltak ezzel kapcsolatban megbeszélések és azt is kezdeményezések. Ezek tükröződtek a bizottság középtávú felmérésében vagy áttekintésében is. Érdemes arra építeni, ami már megvan a 2014-2020-as időszakra, és felhasználni azokat az információkat, amiket kapunk a jelenlegi programok megvalósítása során. Érdemes megnézni, mi az, ami működött, és mi az, amit tovább kell erősíteni. A kohéziós politikák esetében kétségtelen, hogy azt tapasztaljuk, hogy a kondicionalitás úgy tűnik egy olyan e, eszköz, ami eredményre vezetett, ezt lehet, hogy érdemes tovább fejleszteni. Az egyszerűsítés egyértelműen kritikus elem, mert valamennyi eredményt értünk el, de még mindig az a vélemény, hogy azért ez nem annyira könnyű gyakorlat, mint kellene, hogy legyen. Tagállamok nem tudnak olyan könnyen hozzájutni, illetve kezelni a pénzalapokat a közös kezelési struktúrákban. Tehát a javaslatai a középtávú felülvizsgálatnak mindenképpen tovább fejlesztendő és további húzóerőt kell ehhez adni annak érdekében, hogy sokkal messzebb jussunk. Azt hiszem a rugalmasság említésre került már, ez is valami olyan dolog, ami az egyik olyan elem, ami figyelembevételre kerül, a 2020 követő időszakra vonatkozóan. Fontos a megfelelő kapcsolat a gazdaság irányítással is, hogy ezt már többen elmondták a hozzászólók közül. Tehát a gondolkodásnak az egyik iránya az az, hogy a következő hónapokban is, hogy hogyan javítsuk a bizottságnak a javaslatát a jövő évre. És hát vannak sarokkövek is a kohéziós fórumon jövő év júniusában alkalom lesz arra, hogy megfelelő konzultációt folytassunk, illetve vitát néhány kulcsfontosságú kérdésről, és a kohéziós jelentés az pedig az év második felében kerül publikálásra. Köszönöm. Köszönjük szépen jelentéstevő szeretne hozzászólni. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Éppen azért, mert a nemzeti parlamentbeli és regionális parlamentbeli kollégák jelen vannak, és senkitől nem hallottam azt, hogy azt mondta volna valaki, hogy nem fontos a struktúrás alap az agrár támogatások szempontjából a régiókban, és a tagállamokban igencsak üdvözlik ezeket a forrásokat, de mégis egyfajta gondatlanság meglep ezen források kezelésében, és szeretnék utalni arra, hogy már 2014 óta megkezdődött ez az időszak, azonban 2015-ben nagyon sok kifizetés felhalmozódott a 2013 végén lejárt időszakból, több mint 23 milliárdról van szó, a tagállamok, illetve a régiók, ugye ott a kedvezményezettek szintjén, még most sem szívták fel teljes mértékben ezeket a fennmaradt összegeket, tehát olyan forrásokról van szó, amelyeket a régiók vagy a tagállamok egyszer kiadtak, és most tulajdonképpen hiányoznia kellene ennek a pénzösszegnek a költségvetésükből. És hatalmas késedelmek vannak az új ö, időszak kezdetén. Meg kellett állapítanunk, hogy a tagállamok egy ötöde, tehát 20%-a megnevezte a kifizető helyét, és a partnerségi megállapodások lezeresen nagy késedelmek voltak, ezek az operatív programokon alapulnak, és csak most kerültek ezek megerősítésre nagyon lassan, most kezdődhet meg a projekt munka, de hát már három éve a futó támogatás időszak zajlik. És Márten is elmondta, hogy ugye itt már meg kellene, hogy kezdődjön az értékelési folyamat, mert az eredmények alapján a teljesítmény tartalékot vagy fenntartásokat is meg lehet szüntetni. Éppen ezért fel kellene mutatni, hogy milyen veszélyek rejlenek ezen politikai területen. Sokkal nyomatékosabban kellene dolgozni azon, hogy a keretfeltételek rendbe jöjjenek, a projektek végrehajtásra kerüljenek, persze csak azok, amelyek készszerűek. Egyébként biztosíthatom önöket, hogy oly sok követelés van az európai költségvetéssel szemben, hogy ami az európai szintet illeti, ez eléggé korlátozott, hiszen 80%-a a, a struktúrális alapoknak és az agrár alapoknak a tagállamokhoz kerül. És mindez kétségbe vonódik, illetve a strukturális és agrárpolitika jelenlegi formájának folytatása kérdőjeleződik meg ezen problémák kapcsán. Kérdés az, hogy egyáltalán képesek vagyunk ezen politikákat folytatni. Azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen konszenzust kell létrehozni azok között, akik a kedvezményezettek, ahol a projektek végrehajtódnak. Ez hogy mi történik az ő felelősségük körükben, és azok között, akik célokat tűznek ki, illetve létrehozzák a megfelelő alapokat, ez pedig az európai szint, beleértve az európai parlamentet. Hogyha akadályok vannak, hogy mindezt szabályszerűen végrehajtsuk, akkor erről beszélnünk kell, hogy ne az történjen, hogy a következő három-négy évben mindig ugyanazon problémákkal szembesülünk, amik most is fennállnak, csak esetleg ezek a problémák még nagyobbak lesznek. 2010-es költségvetést illetően, amelyet igencsak megtépáznak a jelenlegi események. Ugye itt a struktúrás alapok esetében 50%-ot csökkentek ezek a források. Az új támogatási időszakban már nem lehet új projekteket elszámolni ezen alapokból, és ez ugye kitolódik a jövőben majd ez a probléma a kifizetésekre, és erről beszélnünk kell, hogy fel tudunk-e lépni, fel akarunk-e lépni közösen a jelenség ellen. Önök, köszönöm. Még Fánromboly úrnak szeretném megadni a szót, és aztán Lazaró úrnak ezen fejezetet illetően, és már a következő panelt bevezetendő. Igen, elnök asszonyos, az a helyzet, hogy Belgium föderális ország. A részállamok Valonia, Flandria és Brüsszel megosztott felelősségi köreivel. A szerződés a külkereskedelemre is vonatkozik. Ez a három régiónak jóvá kell mindent hagynia. Hogyha a belga nemzeti parlament ugye ezt a megállapodást nem ha nem hagyja jóvá, akkor, akkor, nem, akkor nem tudja megtenni, hogyha a három regionális parlament nem teszi meg. Ez a norma hierarchia. A, e, ugye önöknél is, ha jól mondom, németül a Bundesrecht, Recht, Landesrecht, tehát a szövetségi jog e, primátust élvez a tartományi jog fölött önöknél, de nálunk nem. Nálunk a régióknak kizárólagos jogkörei vannak. Például a strukturális alapokról a regionális szinten döntenek és eh, én is tagja voltam a, a flamand kor, eh, kormánynak, a gazdaság és munkaügyi miniszter voltam, és akkor, amikor az európai alapokról volt szó, akkor eh, mi kizárólagos hatáskörrel rendelkeztünk. A föderális, a nemzeti kormánynak tulajdonképpen nem sok beleszólné valója volt. Belgiumban persze úgy van, hogy a régiók nagyon eltérőek. Valónia strukturális értelemben magas munkanélküliséget kell, hogy elviseljen, ipari térség, amelyet sújtott a válság. Nehézségekkel küzdködik új munkahelyek teremtésében, technológia odavonzásában. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a strukturális alapok a szociális politika, ter, ö, iparpolitika terén, ha belga szintről nézzük, akkor a strukturális alapok jelentős részét joggal arra a régióra irányítják, amelynek a legnagyobb szociális problémái vannak, és a legnagyobb strukturális problémákkal küzdköd. Flandria síkság, mezőgazdasági térség, és a mezőgazdaság politika is részállami hatáskör, nem nemzeti. Tehát úgy, igen nagy hatásköreink vannak részállamként, és az alapok elosztását is a, a részállamok teszik meg. A, fő, a szövetségi kormány és a szövetségi parlament és a nemzeti parlament tulajdonképpen ebben nem tud, ebben nem tud beleszólni, mert ez egyértelműen a részállamoknak a hatásköre. És az, hogy a kohéziós alapokat, strukturális alapokat milyen mértékben hasznosítják, azt a, a részállamok parlamentje tárgyalja meg, nem pedig a nemzeti parlament. Nos, ezért van most ez a vita, van itt, és itt néhány kollega, akikről beszéltünk a strukturális alapok felhasználásának a, hatá- a hatékonyságjáról. A, ezért vannak, hogy vannak olyan projektek, amik nem mindig észszerűek. Ez sajnos ennek az eredménye, de azt is látom, hogy a legutóbbi időkben egyre, nagy, egyre erősebb a szelekció. Egyre inkább teljesítményorientált kritériumok vannak. De a konkrét kérdésére visszatéve, hogy a belga parlament vagy a nem vagy a, nem, a belga, a nemzeti parlament határoz a strukturális alapokról, nem, ez a részállami parlamentek szintjén történik. Ugye Belgiumban élünk, Brüsszelben. Belgium ugyan autonóm, de a részállamoknak biztosítja a legmesszebb menő autonómiát. Szinte függetlenek. Vannak szeparatisták is, de a belga rendszer, akik ezt nem tartják eh, elegendőnek, de a belga rendszerben a költségvetési hatáskör tagállami, és tulajdonképpen kétszer akkor a költségvetési hatáskörrel rendelkeznek a, a részállamok, mint a nemzeti szint. Ez egy nagyon furcsa rendszer, de nem, áll, nem a mi hatáskörünk a szövetségi parlamentben azt, hogy meghatározzuk, hogy az európai alapokat hogyan osszák szét. Remélem, hogy a kérdésére megfelelően tudtam válaszolni. Igen, köszönöm szépen. Nagyon sokat tanultunk megint, köszönöm szépen. Mindaz, eh, amit mondott, rendkívül fontos volt, köszönöm. Lázár úrnak adnám meg még egyszer a szót, hogy eh, ehhez a fejezethez még mondja el a, a megjegyzéseit, és a következő megjegyzéshez eh, kapcsolódó megjegyzés, tér, meg, következő pontra térünk akkor át. Köszönöm. I will, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretném felhívni a figyelmet egy aggasztó elemre, ami a kohéziós kiadásokkal kapcsolatos, késedelmek vannak, és vannak tagállamok, a, az érintett tagállamoknak és a bizottságnak ezt meg kell vizsgálnia. nagy lehetőségeket találunk a jelenlegi lehetőségekben, hogy jobban használjuk fel a számvevőknek a munkáját és a megközelítést. Az éves mentesítés lehetőséget is jelent egyben. A tagállamoknak az auditori, tehát a számvevő hatóságai már adnak egy mentesítést, mielőtt mi vizsgálnánk meg őket, és ebben a szakaszban az összes korrektív intézkedés megtörténik. Ez mindenképpen sokat segít abban az értelemben, hogy mi is tudjuk segíteni a meglevő megfelelést. Az jelenlegi MFF egy pénzügyi instrumentum, és nagyon jelentős összegek vannak, amelyek nem kerülnek hatékonyan elköltésre. És ami még ennél is fontosabb, az elköltött összegek kellő bizonyítékot kell, hogy nyújtsanak arra, hogy hozzájárultak a, a munkahelyteremtéshez, az infrastruktúrához. Ez azonban mindeddig nem történt meg, tehát még nagyon sok a teendő ilyen vonatkozásban. Most pedig szeretnék rátérni a harmadik eh, ülés eh, szakra, ami egy új modellnek a keresésével foglalkozik. Nagyon jó az, hogy különböző változásokra sor került az MFF-be, és ez lehetővé tette, hogy a, az egységes, egyszerűsítés megoldást tudjuk alkalmazni, az igényeket, szükségleteket még tovább kell vizsgálni. Jövő év elején kell megnézni azt, hogy a bizottság a mm, mentesítési testületektől ki tudja adni a tanúsítványt. Jobban oda kell figyelni a teljesítményre a megfelelőségen túl. Arra is törekszünk, hogy ez megfelelően tükröződjön az éves jelentésünkben. Az Európai Számvevőszék rámutat arra, hogy az Európai és a Nemzeti Parlamentek hozzájárulhatnak annak biztosításához, hogy a szabályok egyszerűsödjenek, és támogassák az eddigi eredményeket, és megbízható adatokat szolgáltassanak. Hogyan érhetjük mindezt el? Úgy, ahogy az első ülésben során elmondtam, hogy meg kell adni a kereteket, átlátható, követhető ellen, ellenőrzéseket kell végrehajtani, világos, egyszerű szabályozás, független számvevők, véletlenszerű vintamérételekkel. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki mindenkiben megbízik. A nemzetközi sztenderdek azt követelik minden egyes számvevőtől, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az, a munkát, azonos feltételekkel végezték el. Ez a az eredménye, a teljesítménye. Minden, ugyanakkor javítani kell a jelentéstevést több területen is. Az adatok jó alapot képeznek arra, hogy földrajzi áttekintést is kapjunk. A megfelelő témák pedig lehetőséget adnak arra, hogy az eredményeket vizsgáljuk, és amikor eredményekről van szó, akkor egységes értelmezést kell adni, hogy Klapájova asszony ezt már jelezte a 2014-es mentesítéssel kapcsolatban. Meg kell nézni, hogy mit értünk teljesítmény alatt, és az elszámíthatósági láncot is egységesen kell értelmezni, csak úgy, mint a teljesítményt. Köszönöm. Most a harmadikhoz való bevezetés, a harmadik részhoz? Jó, köszönöm szépen. Akkor meg is adom a szót az előadónak. A legutóbbi év mentesítését Labajova asszony végezte. Tapasztalatot szerzett a közös irányítás, vagy megosztott irányítás terén is, Martina. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti képviselők, kedves számvevőszék bizottság képviselője. Elnézést kell kérek, hogy nem tudtam itt lenni a kezdetétől, nagyon fontos pedig ez a meghallgatás számomra, és higgyék el, hogyha nem lett volna a munkavállalók kihelyezésének irányelvének a módosításáról szóló meghallgatás, akkor nem késtem volna, a legszívesebben mindkettőn ott maradtam volna végig. Nagy öröm számomra, tehát, hogy a pénzügyi irányítás kérdéseiről beszélhetünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, az Európai Számvevőszék képviseletében és a bizottság képviseletében. Úgy gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon az együttműködés. A pénzügyi irányítás talán nem a legvonzóbb kérdés, amiről beszélgetni szoktak, de az adófizetők pénzének jobb őrzése nyilvánvalóan fontos célkitűzés a magas munkanélküliség és forráshiány vagy forrásszűkösség óriási kihívások közepette. A programok nem csak a költségvet, az uniós költségvetés védelmét érinti, tulajdonképpen politikáról szól, és ezt szeretném hangsúlyozni. Ahogy az első ma délutáni ülés témája is mutatja, a mezőgazdaság, foglalkoztatás, regionális fejlesztés Nos, ezek mind politikáról szóló dolgok. A pénzügyi eh, irányítás nagyon fontos eh, eh, eleme a politikának, de ne feledjük el, hogy milyen eredményei vannak ezeknek az intézkedéseknek az európai állampolgárok életminőségének javítására gondolok. Sajnálom, hogy a felelős nemzeti hatóságoknak több mint fele, vagy majdnem fele nincs itt, hiszen ahogy azt a 317-es cég a szerződésben kimondja, az EU költségvetést a tagállamokkal együttműködve kell végrehajtani. Ezért úgy ér, érzem, hogy ez a kötelességünk, hogy együttműködjünk az épp pénzügyi irányítás érdekében. Az együttműködés azt jelenti számomra, hogy legalább kettőnek kell benne lenni az EU többletértéket az állampolgárokhoz közelebb kell vinni, csökkenteni kell a hiba arányt, amelyet az alapok közös irányításával kezelünk. Hangsúlyoznom kell, hogy a számvevőszéknek meg kellett ismételnie az éves jelentésében azt, hogy nagyon sok esetben számszerűsíthető hibák kapcsán a független számvevők, a bizottság és a a nemzeti hatóságok megfelelő információ alapján tudták eh, feltárni, és korrigálni a hibát, mielőtt eh, a kiadásra eh, került volna sor. A következő dolog pedig az, hogy a, köve, a Költségvetés Ellenőrző parlam, szab, Szakbizottság miért hívja meg a nemzeti parlamenteket. A mi feladatunk, hogy ellenőrizzük az EU költségvetés pénzét, és hangsúlyozom, hogy az adófizetők pénzét mégpedig az, év, az Európai Számövőszék éves jelentése alapján. Az európai költségvetés több mint 140 milliárd volt kifizetve. Ez egy kis vagy közepes költségvetés, hogyha bizonyos tagállami költségvetésekkel hasonlítjuk össze. De létfontosságú, mert rengeteg kis tagállam ettől függ. A bizottság felel, a végső felelőse a költségvetés végrehajtásának, de a kifizetések 80%-át a bizottság és a tagállam közös irányítása mellett költik el. Mint tudják, a mezőgazdaság egy a regionális és foglalkoztatási ügyek külön kérdést jelentenek. Minden évben az Európai Számvevőszék hibákat tárt fel és szabálytalanságokat, amely az EU költségvetést érinti. Elsősorban a KAP területen vidékfélfejlesztés és kohéziós politika terén. Ezek a szabálytalanságok gyakran abból adódnak, hogy félreértelmezik az EU és tagállami szintközti kommunikációt, a gyengeségek, amelyek az irányításban mutatkoznak, az úgynevezett elsőszintes ellenőrzések e, is hibásak ebben. Az Európai Bizottság az éves tevékenységi jelentésében a, fő, a főigazgatók is beszámolnak erről. Természetesen, hogyha a tagállamok részéről merülnek fel problémák, akkor azokat a tagállamokkal kell megbeszélni természetes parlamentünk, a parlamenti képviselőnk, a nemzeti parlamentek képviselői, és teljesen normális, hogy így eszmét cserélünk, mint önökkel. Tavaly, amikor a 2014-es mentesítés előadója voltam, nem sikerült ezt a meghallgatást megszervezni. Hiába hívtuk meg a kormányszerveket, nem voltak hajlandók eljönni. A szlovák elnökség nagyon kellemesen, vagy udvariasan visszautasította a meghívásunkat, és nagy kár, hogy a kormányzati szervek nincsenek itt teljes mértékben jelen, hiszen az Európai Unió pénzügyi véleményről van szó. Úgy gondolom, hogy a tagállamok felelőssége komoly. A tagállamok persze saját maguk döntenek arról, hogy a költségvetés végrehajtásában milyen tevékenységeket hangsúlyoznak nyilvánvalóan. Arra gondolok ennek kapcsán, hogy az Európai Parlament majd talán elismerni, hogy három tagállamban, Dánia, Hollandia és Svédország, amelyek a nemzeti nyilatkozatokat benyújtják. Hiszen ezek nagyon fontosak. Fontos, hogy a tagállamok politikai felelősséget vállaljanak az uniós források felhasználásánál és ezt nyilvános dokumentumban is tegyék. Az Európai Unió pénzügyi szabályozása előírja, hogy a tagállamok irányító hatóságai kötelesek éves nyilatkozatot, biztosíték nyilatkozatot kiadni. Nagyon örülnék, hogyha erre vonatkozó megjegyzéseiket hallhatnánk, megfigyeléseiket és javaslataikat a nemzeti nyilatkozatokról, és arról, hogy mi a parlament szerepe. De Szeretném tudni például, mi a véleményük az auditálási mechanizmusokról. Hogyan szervezik önök a saját országaikban? Hogyan integrálódnak ezek az európai színbe? Adhatná az EU szín nagyobb támogatást például? Ez nagyon érdekes lenne, hogyha erről is beszélgethetnénk. Nos, a másik dolog, amiről beszélni szeretnénk, az az, hogy a párbeszéd milyen legyen, amit a nemzeti parlamentekkel szeretnénk mi az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrző Bizottságaként biztosíthatom önöket, hogy ez egyértelműen együttműködés szellemében, jó együttműködés szellemében zajlik, nincs hierarchia, és ezért fontos, hogy megfelelő információ cserére és abszolút kölcsönös megértésre épüljön. Az Európai Parlament nem kioktatni akar, Szeretnénk először meghatározni a problémákat, aztán megérteni, és aztán megoldást találni. Amikor a számvevőszék bizonyos szabálytalanságokat fed fel egyes szakterületen, arra különböző magyarázatok vannak. Persze, a mi feladatunk, hogy meghallgassuk egymást, és rámutassunk arra, hogy milyen nehézségek, problémák vannak a nemzeti hatóságok szintjén, az EU költségvetés végrehajtása során mindannyian tudjuk, hogy az egyik fő oka a szabálytalanságoknak az a komplexitás, a szabályok komplexitása, és úgy gondolom, hogy ezt mindannyian el is ismerjük. Tudjuk, hogy újra meg újra a tagállamok is belebonyolódnak ebbe a komplexitásba, amikor saját maguk fogalmaznak meg végrehajtó szabályokat, de hát a parlamentnek is van társalkotóként ebben felelőssége. Éppen ezért nagyon jó véleményem szerint az, hogyha a nemzeti parlamenteket egyre jobban bevonjuk a döntéshozatali folyamatba, az EU szintjén is. Csak én... Van ez a nagyon furcsa gyakorlat, amit mentesítésnek hívom. nem nem tudom, hogy önök, akik a költségvetési szakértők, de vajon a parlamentekben, nemzeti parlamentek más tagjai közül hányan tudják, hogy mit jelent a mentesítés. Még a nemzeti és regionális pedig a regionális és a nemzeti szint felelős a, az EU költségvetés végrehajtásáért. De nem tám- nem az Európai Parlamentnek, hanem csak a saját nemzeti parlamentnek tartoznak a szervek beszámolási kötelezettséggel. Az Európai Parlament, mint mondtam, tehát nem kioktatni akad, a politikai lépéseinket az intézményi keretek határozzák meg. Együtt kell működjünk a nemzeti parlamentekkel. Úgyhogy remélem, hogy a nemzeti parlamentek támogatják majd a mi munkánkat, hiszen a közös cél az az, hogy a lehető legnagyobb értéket tudjunk biztosítani az adófizetők pénzeért. Kedves kollégák, hadd mondjam el végül, hogy azt javaslom, bocsánat, négy konkrét együttműködési területet javaslok, ami a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közti együttműködést a szakbizottságunkkal erősíteni. Egy első ötletként vetem fel ezeket a javaslatokat hangos gondolkodásként. Talán tudunk beszélni róla, meghallgathatjuk az önök véleményét is. Nagyon hasznos lenne, úgy gondolom, konkrét szempontokból ellenőrizni. Első javaslatom. Legyen évente pre beszámoló. Tehát az Európai Számvevőszék a nemzeti parlamentek jelenlétében számoljon be az éves jelentésről. Nagyon jó lenne. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniós költségvetés végrehajtása a közös irányítás mellett minden nemzeti parlamentet érint. Úgyhogy reflektálni kell arra, hogy együttműködjünk ezen a fontos dokumentumon is, és a az Európai Számvevőszék prezentációját, bemutatóját, tehát együtt kellene meghallgassuk. A második javaslatom, szisztematikus formában próbáljuk a költségvetési ellenőrzés dimenzióját a, a pénzügyi költségvetés, a nemzeti parlamenti vonatkozó szakbizottságok üléseire is bevenni. Ezt ugye hat havonta Fél évente szervezzük meg, eh, általában az elnökség országában a nemzeti parlamenti képviselők számára. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne ez a fajta rendszer, rendszeres találkozó. A harmadik javaslatom, hogy hozzunk létre egy, eh, egy munkatársi hálózatot. Mi politikusok tudjuk, hogy a munkatársaink nélkül semmit nem, eh, semmire nem jutnánk, titkárságok, tehát a KONT és az önök szakbizottságainak titkársága között lenne, annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni a mentesítési állásfoglalásokat, akkor, amikor egy-egy kérdés felmerül, ami a tagállamokat érinti, de azért is, hogy a jó gyakorlatokat terjeszthessük. A bürokrácia megszüntetése, a párhuzamoságok megszüntetése. Az utolsó a legegyszerűbb javaslat, amit mi szakbizottságként is meg tudunk tenni, hogy rendszeresen tájékoztassuk a nemzeti parlamenteket arról, amikor az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrző Bizottsága valamely tagállamba delegációt küld. Ez persze néha előfordul. Kedves kollégák, nagyon nagy elégedettségre adna okot, hogyha ezeket a javaslatokat meg tudnánk tárgyalni, és ezt a meghallgatást tekintsük úgy, mint a jövőbeni együttműködésünk egyik első lépése. Köszönöm. Herzlichen Dank. Ich komme zum... Köszönöm. A következő felszólalóra térünk át. Jó lenne, hogyha egyik másik javaslatuk viszonyra is találna. Egy régi ismerőst üdvözlünk itt, Alan Niszelét Finnországból, aki korábban finn tagja volt az Európai Számvevőszéknek, és jelenleg a Nemzeti Parlament Audit Bizottságának alelnök helyettese, ha jól értettem. Üdvözlöm Önt, Ellen Iszenre, Önni a szó. Uh, chairman, ladies and gentlemen. Uh, elnök asszony, hölgyeim és uraim, uh, gratulálok ahhoz, hogy megszervezték ezt a az ülést, ezt a szemináriumot, ami nagyon fontos a tapasztalataim alapján. A COP, az együttműködés az Európai Unió és a tagállamok között egy komoly kihívás, az talán Hillary Clinton szlogenjét is használhatnánk, együtt erősebbek vagyunk és lehetünk erősebbek, igen, lehetünk erősebbek. Hat pontot szeretnék felvetni. Az előző hozzászólónak négy pontja volt, én nekem hat van. A parlamenteknek nagyon fontos szerepük van az uniós kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Finnországban a finn parlament nagyon erős szerepet játszik minden uniós ügyben. Van egy szakbizottságunk, és minden parlamenti bizottságunk foglalkozik az uniós ügyekkel. Továbbá Van auditbizottság, magas szintű, parla, az auditbizottság az mindig egy magas szintű parlamenti testület. Finországban az alkotmány értelmében az auditbizottság egy nagyon magas szintű testület. Az a szerep, foglalkozik uniós ügyekkel is, az éves jelentést elkészíti az Európai ö, Számvevőszék számára, és az Európai Stabilitási Mechanizmussal is foglalkozik. Harmadsorban parlamentnek tisztában kell lennie a számvevőszék jelentésének tartalmával és következtetéseivel is. Ez nagyon fontos a nemzeti parlamentek számára, és ugyanez fordítva is igaz. ez olyan konklúziókat, olyan megállapításokat tartalmaz, ami a jobb irányítást segíti. Nem mindegy, hogy az uniós alapok hogyan kerülnek felhasználásra, illetve hogy milyen kockázatok rejlenek ezen pénzek felhasználásában. A számvevőszék jelentés azt mondja, hogy amennyiben a bizottság nak a hatóságai, vagy egy nemzetállamnak az ö, számvevői rendelkezésre adnak minden adatot, akkor a hibáknak egy jelentős részét fel tudják tárni. A negyedik pont pedig a korrekciókkal foglalkozik. Mindenki, szól a számövőszék jelentése arról is, hogy hogyan lehet a korrekciós lépéseket megtenni nemzeti szinten. Mindenképpen felelőssége ez annak a miniszternek, aki az adott politikai területért felel. Egyértelműen szükség van arra, hogy a jobban megismertessük és tudatában legyenek a miniszterek is a számvevőszéki jelentésnek, illetve annak tartalmával tisztában legyenek. Nem elegendő csak a korrekciót elvégezni és ennek hatásait elviselni, mert ha ez nem így történik, akkor viszont ennek van mindig erkölcsi kockázata is Ötödik pont. Több párhuzamos audit van szükség, a nemzeti számvevőszékek és strukturális alapok vonatkozásában, kiadások vonatkozásában kell, hogy vizsgálódjanak. Ez jó, hogyha megvannak azok az információk, hogy hogyan kerülnek felhasználásra a kiadott pénzek, és hogyan kezelik ezeket egész Európában. A párhuzamos audit az betekintést adhat arra, hogy hogyan lehet hatékonyabban kezelni a strukturális programokat. Tehát ez a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti felelősség megosztást is jelenti. Továbbá szükségünk van arra, Európa, Európában, hogy sokkal gyakorlatiasabbak legyünk. Sokkal jobban kell végrehajtanunk a különböző döntéseket, ez egy, teljesen egyértelmű. Minél kisebb a bürokrácia, minél kisebb az administratív teher, annál jobb. A biztos képviselője is jelent, jelezte, hogy lehet, hogy sokkal inkább a kockázat alapú auditálást kellene szorgalmazni, az administratív rendszerek és ellenőrző rendszerek valószínűleg működnek a tagállamokban, és ezek eh, felhasználhatóak, és ez lehet, hogy eh, segítene abban, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket. Finnországban most nagyon sok munkát fektetünk abba, hogy a szükségtelen bürokráciát leépítsük, és az Unióban még ennél is többet kellene tenni. Végezetül az új fejlemények az Európai Unióban új ö, auditálási felelősséget is rónak a nemzeti hatóságokra, és az unió auditáló szerveire is. Ahhoz, hogy ez, ez a munka megfelelően történjen, fontos, hogy a kulcs fontosságú megállapítások és adatok hatékonyan kommunikálásra kerüljenek. Teljes mértékben egyetértek a Macron no jegyzékben feltüntetett problémákra, hogy a vizsgálódást, az ellenőrzést meg kell erősíteni minden olyan eszközzel, ami segíthet abban, hogy hatékonyabbak legyünk a minden rendszernek, entitásnak az ellenőrzésében, ami kapcsolódik az uniós kiadásokhoz. És még általánosabban fogalmazva, az uniós tagállamokra most nagy, arra, a tagállamokra most nagyon komoly gazdasági problémáik vannak, amik kihatnak a az egyes tagállamokra. Fontos a versenyképességi kérdés és a munkahelyteremtés. Ezt is le, érdemes lenne ö, megvitatni. Tehát rendkívül fontos, hogy a nemzeti parlamentek tisztában legyenek az Európai Számvevőszék megállapításaival és a korrektív lépések, eszközök pedig, vagy eljárások megtörténjenek a kedvezményezettek szintjén is. És ismételten köszönöm, hogy megszervezték ezt a szemináriumot első alkalommal, és talán ez egy hagyományá válhatna az elkövetkezendő évek során. Köszönöm. Köszönjük szépen. Természetesen felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan tudnánk mindezt a lehető legjobban végrehajtani és kapcsolatban maradni. Számos eszmecsere fordulón vettünk részt a nemzeti parlamenti képviselőkkel, és mindig dühösek voltunk, hogy mindez eredménytelenül zárul, mindenki elmondja a magáét, aztán hazatér, és felmerül a kérdés, hogy na és akkor. Hát megpróbálunk valódi párbeszédet kialakítani, hiszen az európai szint egyfajta nemzeti szinthez hasonlatos szint nagyon sok, sokkal inkább kér, igénylik az önök véleményet ezen pontokkal kapcsolatban, mint a miénket, ezt át kellene hidalnunk, és meg kellene érteni az embereknek, hogy miért is járunk el úgy, ahogy. Valóban jobb eredményeket szeretnénk elérni, szeretnénk önöknek segíteni a nemzeti tagállamoknak, hogy jobban tudják végrehajtani ezeket a feladatokat, és az európai szintet is javítani akarjuk. Értjük, hogy az információcserét kellene erősíteni, hogy jobban megértsük, hogy miről is van itt szó valójában. Örülök, hogy üdvözöletem Krisztán kollégát Lettországból, tessék önni a szó. Köszönöm. Tisztelt kollégák! Néhány megjegyzést szeretnék kifejezni, illetve véleményemet szeretném elmondani azzal kapcsolatosan, amit a finn kolléga mondott. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a nemzeti parlamentek döntő szerepet játszanak. Talán egy dologról még nem beszéltünk, mégpedig a politikai helyzet változásáról, változásairól, és ez a strukturális alapok hasznosságát tönkreteheti, illetve azok felhasználását. Például Lettországban van egy hatóság, amely felülvizsgál források felhasználását, és van a parlamentben is egy szakbizottság, amely a kiadásokat vizsgálja, ezen kívül egy hasonló struktúrával rendelkező számvevő székünk van, mint önöknek. Nagyon sokat vizsgáltuk a mezőgazdasági kiadásokat, a kikötők ügyét, az infrastruktúrális projekteket a határterületeken, azonban sok minden jelentőségét veszíti az oroszországi fejlemények miatt, hiszen önök tudják, hogy az egykori ö, posztszovjet országok voltak a legnagyobb áldozatai mindennek, hiszen három kikötőnk van, és kelet-nyugat orientációjú halogisztika. A, az ukrán eseményeket követően az áruforgalom volumene visszaesett, és a gazdasági tevékenységek is a kikötőkben, így például a rigai kikötőben nagy infrastruktúrális projekteket valósítottak meg, hogy logisztikai megoldásokat találjanak. Itt az egykori Szovjetunióból beirány, beáramló áruforgalom volumene nagyon nagy volt, de sok forrást költöttünk erre, új infrastruktúrák jöttek létre, például a határ térségekben új szkenner létesítmények hogy az áruk áramlását, a tranzitot meg vizsgáljuk, ellenőrizzük, de jelenleg nincs ilyen jellegű áruforgalom, és most az európai hatóságoktól az, az észrevétel érkezik, hogy rengeteg pénzt költöttünk, de ugye ezt a politikai befolyást, vagy ezeket az eseményeket nem veszik figyelembe. Először ugye ott volt a lehetőségünk, hogy javítsunk az infrastruktúrán, forrásokat használtunk fel erre a célra, de most ugye ezek a létesítmények kihasználatlanok, tehát a célszerűség nem oly nagy. Egyetértek ezzel. Kezdetben a célszerűséget valóban figyelembe vették. Az adminisztráció is elég eh, nehéz helyzetbe került, Ugye egy nagy gazdasági hatalom mellett helyezkedünk el, és az Európai Bizottságnak ezt valamilyen, valamiféleképpen figyelembe kellene vennie. Tehát itt ez a nem célszerű használat probléma is érint minket, és ezek a politikai tényezők is. Azt hiszem, hogy Brüsszelből talán nehéz ezt megérteni. Például a bevezetett szankciók, amelyek talán kevésbé sújtják Németországot, de a mezőgazdasági területen a balti államok, illetve, a Len- illetve Lengyelország tejexport, a tejágazat exportja ennek a volumenek katasztrofális mértékben csökkent. Nagyon sok európai forrást investettünk az ilyenfajta létesítményekbe, de ezek most nem kihasználtak. Éppen ezen fejlemények okán. Ezen kívül azt hiszem, hogy a költségvetés összeállításán is figyelembe kellene ezt venni. Köszönöm szépen, hogy figyeltek rám. Köszönjük, hogy egy olyan problémára mutatott rá, amely kicsit kívül volt a látóterünkön, és helyesen írja le, hogy a világ folyamatosan változik, és aztán ugye valamiféle tejgazdaság beindul, aztán pedig az export egyszer csak katasztrofálisan zuhan. Hát naponta küzdünk ilyenfajta problémákkal, mindennel számolnunk kell, és ezt a helyzetet is kezelnünk kell, az ön tagállamának segíteni kell, hogy tudja kezelni ezt a helyzetet. Most egészen más problémáink vannak, mint két vagy öt évvel ezelőtt. Nem beszélve arról a helyzetről, amikor én 13 évvel ezelőtt elkezdtem ezen a területen a munkát, akkor egészen más dolgokkal foglalkoztunk, mint most, és a jellegi eh, nézőpontból mindaz a régi szép időknek tűnik számomra, amikor még viszonylag csekély problémákkal küzdöttünk a mostani helyzethez képest. Ezért ilyen fontos az eszmecsere, és ugye az a kérdés, hogy hogyan kezeljük az állandóan, vált, állandóan változó világot, a mit előttünkön ez különösen fontos, ugye a hatékonysággal függ össze, ugye itt projektet, projekteket kezelünk, és egyes projekteket tekintve az ember szinte saját haját tépni, hát ugye csak azt reméljük, hogy a világ majd normalizálódik, és addig valamilyen módon fenntarthatóak ezek a beruházások, és nem kerülnek túl sok pénzbe. Annalize kollégát kérdezném, hogy, hogy hogyan is látja a helyzetek. Ugye nekünk itt feltűnik, hogy donorokra és kedvezményezettekre tagolódik a világ, a donorok nak semmi nem jó, a kedvezményezetteknek semmi nem elég. Jó lenne, hogyha önök, ön leírná, hogy az ön nézőpontjából hogyan lehetne minden országot érdekelté tenni egy hasonlóan hatékony forrás felhasználás iránt. Vannak érdekkülönbségek, ezt tudom, és annak észlelésében is, hogy mit jelent az EU az adott tagállam számára. Azt hiszem, hogy ugyanazon jelentősége kell, hogy legyen minden tagállam számára az EU-nak, függetlenül attól, hogy mennyi pénzt folyósít az EU az adott tagállamnak, hiszen itt közös értékeink vannak, közös erősségünk, közös céljaink. Érdekelne az ön vélemény ezzel kapcsolatban. Well, uh, good question, I would say. Hát ez egy jó kérdés. it's a problem that uh, in member states. Uh, Ugye a tagállami parlamentek nem az EFA-val nőttek föl. És ezért ezt erősíteni kell, erősíteni is tudjuk remélhetőleg a tagállamokban. hogy hogyan lehetne jobb az együttműködés a közös irányítással kapcsolatos kérdésekben. Úgy gondolom, hogy a tanács a kockázati tényező ebben az ügyben nem nagyon gyakran, vagy viszonylag gyakran. Az ECOFIN tanácsülésen például, hogyha az Európai Számvevőszék jelentésével foglalkozunk, akkor azt nem tartják fontosnak. Úgy gondolom, hogy sokkal több, nagyobb figyelmet kellene erre fordítani. Mondhatjuk a minisztereknek, hogy nézzék, ezt a kérdést alaposabban kell megtárgyalni akkor, amikor a számvevőszéki jelentés a téma. tagállamok meg kell, el kell, hogy végezzék azt, ami az ő feladatuk. Ez nagyon fontos. Nemzeti szinten és a tagállami szinten is. Egyébként nem tudunk megfelelő mértékben előre haladni. Igen. Lázaro úr mesélte, hogy amikor a tanácsban volt, négy órát kellett várnia az ECOFIN-nál. Vajon a tanács egyáltalán érdekli a tanácsot az európai számövőszék munkája? Per, um, all stakeholders should be minden részevőnek érdeklődnie kell a többiek munkája iránt. És akkor a teljesítményekről van szó, és arról, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a teljesítmény javuljon, akkor először is a tagállamoknak arra van szükségük, hogy eldöntsék kiindulásként, hogy milyen eredményt, milyen hatást szeretnének elérni azzal, hogy egy adott projektet javasolnak egy operatív programhoz. Ez nagyon fontos, és a bizottságnak lehető e, egységes útmutatói kell, tartói kell, hogy legyenek valamennyi tagállam számára, és ö, egységesen kell elfogadni az operatív programokat, és biztosítani kell, hogy ezek igazodjanak a politikai célkitűzésekhez, amelyek a tíz éves stratégiában kerülnek megfogalmazásra. Mert azt látjuk, hogy sokkal több az igazodás, például 2020-as stratégiába, operatív programokban a tagállamokon belül. Tehát a tagállamoknak és a bizottságnak együtt kell kiindulásként ki dolgoznia, megállapítania azt, hogy mik az elérendő célok, amikor társfinanszírozott projekteket fogalmaznak meg. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, ez tehát az igazság órája, és legutóbbi jelentéstevő Mártén a mentesítés kapcsán. Mi is marad a jelentésben a közös irányítás kapcsán, és mit kösünk a kollégák lelkére, mielőtt Szeller kollégának megadnám az elszójogát? Uh, maybe the most important thing. A leglényegesebb dolog talán, amit üzenetként meg kellene tartani, hogy legközelebb is jöjjünk össze meghallgatásra, és legyünk nyitottak, és ne férjünk a jelentéstevőktől, illetve hogyha a mentesítéskor tanulságokat is le akarnak vonni. És mindenképpen fontos, hogy világosan, őszintén beszéljünk. Tavaly nem ö, voltam itt, és nem ajánlom ö, Celler kollégámat, akinek ö, nem volt ilyen lehetősége, hogy beszél nemzeti képviselőkkel, mielőtt megfogalmazta volna a jelentését. Ne változtassunk ezen, minden évben jöjjünk össze, és ne féljünk. Nem vagyunk azért annyira rosszak a költségvetési ellenőrzésben szakbizottságként. Tartsunk nyílt vitát. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Igen, lehetünk őszinték. Most Celler kollégának adom meg a szót, aki a 2015-ös évre vonatkozó jelentéstevő. Ő fogja megfogalmazni az elszót. Mindenkit meghívunk aztán egy koktélra az ülés végén, a második emeleten. Mindenkit szívesen látunk, egy pohárkára. Tudják, hogy amit tőlünk kapnak, már régen megfizették, Örülnénk, ha eljönnének, úgy szintén a munkatársak, akik jelen vannak itt. És még egy üzenetet szeretnék közvetíteni ezen szakbizottság szemére fontos, hogy ugye itt az Európai Pénzügyi Államügyészség létrehozását, illetően már célnál vagyunk. Nagyon sok kifogás van a tagállamok részéről ez ellen, megpróbáltunk egy olyan dolgot kidolgozni, amely az EU költségvetést jobban védi a csalással szemben, mint eddig, mert nem hagyatkozhatunk arra, hogy éppen az EU igazságszolgáltató hatású, hatóságai ö, aktívak, le, csak azok legyenek aktívak a pénzmosás és egyéb esetekben. Tehát egy európai pénzügyi államügyészségre lesz tehát szükség, ami nem minden egyébért lesz felelős, hanem e- pontosan ezért a területért az EU költségvetés elköltéséért a tagállamokban ez lesz a feladat, ezzel foglalkozik majd. Most persze félünk a piros kártyáktól a nemzeti parlamentek részéről, ez persze az önök szíve joga, de azt is tudni kell, hogy nehéz olyan EU kiadásokat engedélyezni egyes országok esetében, amelyek az Európai Pénzügyi Államügyészség ható hatáskörét az ő tagállamok vonatkozásában vitatják. Ezt szeretném az önök lelkére kötni, ugyanis itt van egy összefüggés a pénzügyi érdekek védelme és az EU szintű beavatkozás között. Nagyon sok példát hozhatnék a szabályszerű működésre és arra, hogy egyes igazságszolgáltatási hatóságok működésében nem bízhatunk bizonyos tagállamokban. Tehát fontos, hogy legyen egy közös konstrukciónk, számunkra ez legalábbis nagyon fontos ezen a területen, és most Szeller kollégának adom át a szót, zárásként köszönetet mondok mindenkinek, a titkárságnak is, önöknek is, hogy ellátogattak ide, a titkárságnak köszönöm az esemény megszervezését, nem volt egyszerű ez a találkozó. Szeller úr, tessék! Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Van németül ez a mondás, hogy minden kezdet nehéz, többször jeleztük, hogy egyáltalán nem volt egyszerű ezt a találkozót a nemzeti parlamenti képviselőkkel, a régió képviselőivel és az európai parlamenti képviselők között megszervezni a, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság számára, de az is világos, hogy szükség van erre az együttműködésre. Nagyon sajnálom, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottság tagjai ugyan itt voltak, de nem abban a számban, ahogy én szerettem volna. És azt hiányzik, hogy azok, hogy a, a többi az itt megtárgyalt témákért felelős kérdések emberekből a szakbizottság, a regionális és a mezőgazdasági, akik mindig azt mondják, hogy legyen együttműködés a nemzeti parlamentekkel, a nemzeti szervekkel, képviselőkkel, nos pont ők nem találtak ide. De hát ez majd biztos lesz jobb is, hiszen is, hiszen a hatékony forrásfelhasználás mégpedig abban a keretben, amit saját magunknak határoztunk meg, és a saját magunk által meghatározott célok. Nos, ez az, amit az együttműködéssel javítani kívánunk. Világossá vált, Hogy az Európai Unió segélyeket különösen szívesen veszik igénybe. Elsősorban azok a területek, ahol nagy felelősséggel is viseltetnek a fejlődésükért. Hiszen az EU-s támogatás olyan eszköz, ami egyébként nem lenne. De nem magától értetődő, ez nem karácsonyi ajándék, amit a fa alá letesznek, hanem ezt elő kell dolgozni, ki kell dolgozni, és aztán az eredményeket a közös érdek miatt hozni kell. A régiókat így kell fejleszteni, és ezzel az európai célokhoz is közelebb kell érni. Többször elhangzott, hogy az európai ö, költségvetési források korlátozottak, és a Brexit kérdését ugye most nem tárgyaltuk, de ha ez tényleg valóság lesz, hogy a donorországok egyik legnagyobbja, a nettó befizetők egyik legnagyobbja kilép, akkor a forrásfelhasználást is ez be befolyásolja. A folyamatos felügyelet tehát fontos lesz a közös célok érdekében is a rendelkezésre álló eszközökből. Ezért fontos az európai költségvetés, és hogy az megfelelő legyen. Mindenképpen szükség van ebben a munkában az önök támogatására. Úgy gondolom, hogy most megtettük az első lépést. Remek, hogy ennyi kollega el tudott jönni Brüsszelbe, és azt is remélem, hogy a ma elkezdődött, elkezdett párbeszédet folytatni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lezárom az ülést. És a koktélra meghívjuk Önöket a második emeletre.